Bonjour à toutes et Jó napot kívánok mindenkinek! Kezdjük az ülésünket a DEVE szakbizottságban, fejlesztési szakbizottságban, és szeretettel üdvözlöm az Elefántcsontparti Parlament elnökét, Szoros urat. Kezdjük az ülést azzal, hogy elfogadjuk a napi rendet. Van egy módosítás a bejelentett napirendhez képest. Naiszer úr be fogja mutatni véleményét a Kiribati-val való jegyzőkönyvvel kapcsolatban. A halászatra van szó. Holnap is egy sorrend módosulás várható. A pontok sorrendje a következő lenne. Kezdjük Kriti asszony véleményevel, utána folytatjuk Kasman úr véleményével, tehát először a 15, utána a 13-as genocidium, szexuális és reprodukciós egészséges jogok, utána Kaminski úr véleménye, korrupció a köz- és magánszférában, kihatás a harmadik világbeli országok életére, utána Ruata úr véleménye, az emberi jogok helyzete a Száhelövezetben Végezetül befejezzük a munkát délelőtt Kacsmarek úr véleményével az üzemanyag minőségről szóló irányelv és megújuló energiaforrásból előtött energia. Van -e ellenvetés, megjegyzés a napirend tervezettel kapcsolatban? Hogyha nincsen, akkor elfogadottnak tekintem jelenlegi állapotában. Azaz a módosításokkal együtt mindannyian megkapták az április 22-23 ülés jegyzőkönyvét, hogyha van megjegyzésük ezzel kapcsolatban, akkor kérem ezt jelezni jelezze a titkárságnak a mai ülés vége előtt, különben elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet jelenlegi állapotában. Szintén kapta a dossziéjukban ajánlást, meghalt az ajánlásokat a április 22 április 22-i koordinátori ülésről és a döntésekről, hogyha megjegyzésük van, kérem jellezzék az ülés vége előtt. Ennek hiányában ezen eredményeket elfogadottnak kell tekinteni a jelen állapotukban. Két közleményt szeretnék elmondani. Az első így hangzik. Ö, ö, digitális aláírás lehetősége és irányadó bizottságként való munkánk, a mi bizottságunk azon bizottságok egyikek, amelyek a digitális aláírást fogják bevezetni, hogy kevesebb papír használjunk fel, és gazdaságosabb legyünk. Először azon lehetőségünk lesz már jövő héten, hogy aláírjunk, vagy társ aláírjunk módosításokat a bizottság véleményeivel kapcsolatban. Így nem kell faxon küldeni dokumentumokat, mint ahogy most tesszük az e-commitin e, több információt találnak, de megkapják a meghívót egy információs ülésre, amelyet június 6-án szervezünk. E, szeretném arról is informálni önöket, hogy megkaptam ma, e, hogy fogadtam ma egy ENSZ delegációt, menekültekről volt szó Szíriában. Mint mindenki tudja, ez a helyzet drámai felhívták a szakbizottságunk figyelmét a humanitárius helyzetre. A menekültek áradata indult meg, három és fél millió menekültre számítanak Szirián kívül az év végére. Egy millió Jordániában, egy millió Libanonban, Törökországban, és vagy százezer menekült Észak-Irakban. Több mint 4 millió ember van Szériában, akik élelmiszer osztástól függenek. 16,5 millió euróra van szükség hetente csak arra, hogy táplálják ezt a lakosságot nincsen elég eszköz, felhívást intéznek hozzánk, de hát tudjuk, hogy milyen közvetési megszorítások voltak, ezért önöknek szólok erről a képviselőknek, hogy a saját maguk országában járjanak el, hogy nagyobb anyagi eszköz álljon rendelkezésre, hogy az OSA Szíriában több életet tudjon megmenteni. A bizottságnak van-e közleménye? Igen, akkor megadom a szót Peter Craig McWhite-nak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék három pontot említeni. Először is a bizottság elfogadta egy közleményt május 15-én a helyi önkormányzatok teljes címennek az önkormányzatoknak adnak biztosítása, hogy a fejlődés hatékonyabb legyen, mert a bizottság úgy látja, hogy kulcs szereplők a helyi önkormányzatok. Ezek teszik lehetővé, hogy fennmaradjon, illetve javuljon a fejlesztés a fejleszt, fejlettségi szint fontos a helyi jó kormányzás, illetve a részvétel. A munkát folytatjuk a tanácsi következtetésekkel kapcsolatban. Másrészt a bizottság elfolyott egy közleményt, május 21-én a migrációról. Ennek címe maximalizálni a migráció fejlesztési hatásait. A cél az, hogy közös EU pozíció legyen az ENSZ-ben, szeptemberben, a magas szintű dialógus során, amikor nemzetközi migrációról és a fejlesztésről lesz szó. Tehát némi sürgősség van, elő kell segíteni az EU álláspont elfogadását. Ennek a célja az, hogy a mobilitás, a migráció, a fejlesztés szolgálja a származási és a célországba is. Végezetül azt szeretném megemlíteni, hogy készítettünk egy EU pozíciót, álláspontot, a 11. Európai Fejlesztési Alap tovább gondolása kapcsán a Kotonú egyezmény keretében a külügyi tanács holnap, holnap tárgyalja. Júniusban kerül az AKC EU küldöttség elé. Köszönöm szépen, ez volt a három közleményem. Merci beaucoup. Köszönöm szépen nem kaptunk kérdést, amit fel kellene tenni az Európai Bizottságnak ezen az ülésen, így rátérhetünk a hetedik pontra a napi renden, Eszmecser Guillaume Kigbefori Szorú úrral, az Elefántcsont Parti Nemzetgyűlés elnökével, akit már üdvözöltem. Vele fogunk eszmét cserélni a legutóbbi fejleményekről és a perspektívákról Elefántcsontparton. Mint tudják, az Elefántcsontpart jelentősen előrelépett a 2010-11-es választások utáni válság után, ha bár nagyok a kihívások. A bizottság elnökeként, elnök úr, hadd kérjem, hogy folytassa a politikai dialógus, amely az önök nemzetgyűlésen keresztül is kell történjék. Nem lehet eléggé aláhúzni, hogy mennyire fontos szerepe van a nemzetgyűlésnek egy fejlett demokráciában ezért kérjük tizet nemzetgyűlés elnök úr, hogy a parlamenti viták napirendjén szerepelnek a nemzeti érdeklődés és számottartó érdeklődésre számot tartó kérdések, többek között a hatalom egyensen a kérdését, a védelmi és biztonsági erők kérdését, az emberi jogok tiszteletben tartását, a az igazság és megbékélés bizottság eredményeit, illetve a földkérdést. Elnök úr, néhány téma, tehát amelyet szeretnénk önnel megtárgyalni, ezen ülés során megadom a szót önnek 20 perc erejéig. Merci, Madame la Présidente de la Commission Développement du Parlement Européen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 több évtizede országomban. Ami a politikai területet illeti, hadd mondjam el, hogy Elfáncsant párt normálisan működik. A köztársaság minden intézménye működik. A választások utáni válság során már nem volt intézmény. Fél évvel később, annak ellenére, hogy nagy válság volt, sok nehézség, sikerült törvényhozási választásokat szervezni, és ezek során a sikerült megválasztani a nemzetgyűlést, utána pedig további erőfeszítéseket tettünk, és demokratikus, átlátható helyi választásokat szerveztünk, például a regionális szinten. És ez már nyugodt körülmények között zajlott. Ez kihívás volt a kormány számára, valamint az elefántcsontparti nép számára. A legutóbbi helyi választások tették fel a pontot az íre, és nagy örömmel állapíthatom meg itt, hogy jól zajlott. Természetesen elnök asszony, sajnálhatjuk, hogy nem ö, hogy, a, hogy nem minden jelentős politikai erő vette be részt. Például az FPI, a volt köztársasági elnök pártja, amely ma, aki amely elnök ma a nemzetközi igazságszolgáltatás kezén van Először ugyanis szabadon szóval kell engedje az igazságszolgáltása volt elnököt, mielőtt a politikai folyamat megindulhatna eh, és részt vehetne a választásokon. Ez eh, nem az elefántcsontparti hatóságokon múlik. Laurent Bagbo úr a nemzetközi igazságszolgáltatás kezében van nekünk, elefántcsontpartiaknak, a nemzetgyűlésnek az üres szék politikája nem jó dolog. A kormánynak, a többségi pártnak, a hatalmon lévő pártnak kötelessége befogadó politikát folytatnia, de a az ellenzéknek is hozzá kell járulni a nemzetpolitikai életéhez, ez követelmény ami a biztonságot illeti. Sok erőfeszítést tettünk, mert a választás utáni válság során szétzilálódtak az erők. A biztonság és védelmi erők ma újra a helyükön vannak, és a rendőrség, a nemzeti rendőrség újra működik, a nemzeti hadsereget éppen átszervezik, a ö, biztonsági javulását mutatja az ENSZ indexe. A négyes szintről az ENSZ index szerint egyesre jutott, ez azt jelenti, hogy a nemzetközi szervezetek visszajöhetnek, és az Afrikai Fejlesztési Bank is visszajöhet, amelyet éppen ma várunk Elefántcsontparton. Egy olyan ország számára, mint az enyém, amelynek a geostratégiai helyzete nagyon fontos. Igen, jelentős a kihívás, hiszen Mali van az északi határunkon, és tudják, hogy milyen biztonsági kérdések vannak Maliban nyugaton. Libériával vagyunk határosak, tudják, hogy Libéria maga is nagyon bizonytalan helyzetben van. A biztonság kérdése tehát prioritás elefántson számára. És ezért gondoljuk úgy, elnök asszony, hogy a nemzetközi közösség, beleértve az Európai Uniót, a biztonság kérdésével úgy kell foglalkozni, hogy nem csak elefántcsontparton, hanem az afrikai régióban. Ez nem csak a banditizmus kérdése, hanem a terrorizmusé is Maliban. Erre oda kell figyelni. Ami a gazdasági területet illeti, elefántcsontpart sok erőfeszítést tett. Most indítjuk újra be országunk gazdaságát. Sok beruházó a reformok után megjelent. Reformok között szerepel az, amit a Nemzetközi Valuta Alappal és a Világbanka együtt valósítunk meg Elefántcsontpart olyan ország, amely ma nyitott a beruházók felé. 2012-ről szólnak a hivatalos számok, amelyeket a Nemzetközi Valuta Alap adott ki, és amely azt mondja, hogy 9,8%-os a GDP növekedés elefántson parton. 2013-ra a növekedési ütemet 9%-ra tervezők a reformok a kávé kakaó területén lehetővé teszik, hogy a szegénység ellen küzdjünk. Alapvetően mezőgazdasági ország, első számú kakaótermelő a világon, és kasú dió termelésben is világelsők vagyunk. Ami a nemzeti megbékélés kérdését és az emberi jogok kérdését illeti, egy háborús országban sajnos olyan kisiklások vannak emberi jogok területén, de Alessandro Wattara, ő, ő excellenciája, a köztársasági elnök a büntetlenség ördögi körét meg akarta törni, és úgy döntött, hogy vizsgálóbizottságot állít fel. És ez megvilágította az elefántson parton elkövetett bűnöket a választások utáni válság során. Ez a bizottság megírta a jelentését, a köztársasági elnök ezt a e, jelentést elküldte az igazságügyminisztériumba, és az igazságügyminisztériumnak e, kell a megfelelő lépéseket e, megtenni a jelentés elkészülte után. Concern ami minket illet, kétezer 2011-ben indult ez a folyamat. A közgyűlés számára nagyon fontos kihívások érvényesülnek, nem egyszerűen a jogszabályokat kell elfogadni, a kormány tevékenységet ellenőrizni, a nemzeti nemzet képviseletét ellátni, az átépítésben is komoly szerepünk van. Mint minden elefántcsontpartinak részt kell vennünk ebben a munkában. Nagyon fontos, hogy minden intézmény, és hangsúlyoznám, a nemzetgyűlés is betöltse a szerepét. A párbeszéd igazságtétel, kiegyezés szakbizottság területéhez tartozik ez a feladat. Hosszú távú munkáról van szó természetesen a nemzetgyűlésnek ebben, tehát megvan a saját feladata. Úgy gondoljuk, hogy eredményeket is hoz ez a folyamat, hiszen a köztársasági elnök választás után sikerült egészen más légkörben eh, lebonyolítani a következő választásokat. Elnök asszony, eh, még egy csomó mindenről eh, beszélhetnék részletesen, de úgy gondolom, hogy a lényeg az, hogy az önök szakbizottsága előtt újra leszögezzük, elefántcsontpart újra partnernek számít, kilábaltunk a súlyos válságból, és teljes mértékben bekívánjuk tölteni a szerepünket Afrikában, illetve a nyugat-afrikai térségben. Part köztesesegi elnöke adja egyébként az elnökletét a CDAO-nak, vagyis a e, nyugat-afrikai államok e, közösségének. Ennyit akartam elmondani önöknek. Azzal, hogy természetesen szívesen e, általásos feljegyzéseimet is a szakbizottság tisztelt tagjainak az önök rendelkezésére állok, hogyha bármilyen kérdésük vagy észrevételük van, amiben hozzám fordulnának. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Most pedig a képviselőké a szó. Ponga úrnak adom meg először is, aki már kérte a szót az előbb. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Elefántcsontparti parlamenti elnök úr, köszönöm szépen, hogy eljött, és itt van ma ezen az eszmecserén, illetve köszönöm a bevezető e, beszédét is. A e, megbékélési e, folyamat részleteire szeretnék rákérdezni, amiről ön is beszélt az előbb a párbeszéd, igazság, szolgáltatás, megbékélés, szakbizottság valós eredményre tudott-e jutni? Valós előrelépés történt-e? Azért kérdezem ezt, mert az Amnesty International február 26-án az idén jelentést tett közzé, és abban azt jelzi, hogy nehéz a megbékélés, ugyanis továbbra is ö, történnek túlkapások a ö, hadsereg, illetve mások részéről a korábbi elnök ö, pártolói ellen hogyan vesznek részt önök ebben a megbékélési folyamatban? a választási időszakot követő bűncselekményekről a vizsgálóbizottság jelentést készített. Erről esetleg tudná -e pár szót szólni az elnök úr? Köszönöm. Köszönöm szépen, most Michel úrnak adom meg a szót. Igen, tisztelt elnök úr, mindenekre gratulálni szeretnék, és önön keresztül eh, gratulálni az elefántcsontparti hatóságoknak, akik eh, ugye eh, nyilvánvalóan nehéz körülmények között újra pályára állították az országot. Nyilván még rengeteg elvégzendő feladatuk van, az objektivitás nagyon fontos, ugyanakkor a 10%-os GDP növekedés ilyen rövid idő alatt megmutatta, hogy elefántcsontpart megkerülhetetlen partner, illetve az egész régió stabilitásának fontos politikai tényezője, ezt mindenképpen jelezni akartam. A második kérdésem, hiszen igazából eddig csak gratuláltam önöknek, szurkolok önöknek. A kérdésem az lenne, hogy a 9,8%-os GDP növekedés elegendő mértékben biztosít-e javakat a szociális erőfeszítésekhez a, a humán területen vállalt hát, átalakításhoz, erről ön is beszélt futólag. A harmadik észrevétel Az FPI pillanatnyilag az üres szék, illetve a bolykott politikáját alkalmazza. Más országokban is tapasztaltam ezt. Vagbo úr szabadon bocsátását követelni, mielőtt még az eljárás lezárult volna, nyilván nem jelenti a jogállamiság tisztelben tartását. De mit tesznek önök a többség részéről annak érdekében, hogy ebből a padhelyzetből kilábaljanak? Bagbó úr pártjával megbéküljenek. Időnként az az érzésem, hogy az ellenzéknek a stratégiája az, hogy a megbékélés párbeszédét hangoztatják, de ugyanakkor mindent megtesznek annak érdekében, tehát önök mindent megtesznek a kérdékében, hogy az ellenzéki pártot bevonják a megbékélésbe, de ők mégsem partnerek. Ezt akartam még mondani, illetve még egy dologra lennék kíváncsi, a konkrét nehézségekről is be tudna-e számolni a DDR művelettel kapcsolatban. Nyilvánvaló, hogy ez egy nagyon kényes művelet, elefántcsontparton milyen specifikus, konkrét nehézségekkel kell számolni. Én is ismerek néhányat ezek közül, de érdekelne az ön véleménye. Másról nem is beszélnék, de talán még a szociális aspektusokról. Szociálpolitika, oktatás, nagyon jó, hogyha gazdag ságot, prosperitást állítanak elő, de hogyan érzékeli mindezt az átlag állampolgár. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Mielőtt folytatnánk, szeretnék üdvözölni egy most érkezett látogatói csoportot. Görrensz képviselő úr meghívására a Portugália-Luxemburg baráti társaság vendégei, akik a parlament munkáját figyelik meg. A Nemzetközi Német Iskola látogatóit is üdvözlöm. Cortez Lastra kollégának adom most meg a szót. Tessék! Le doy Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt szoró elnök úr. Egy kis időt adok, hagyok még önnek ahhoz, hogy hallhassa a tolmácsolást is, és megtalálja a csatornát. Nagyon örülünk annak, hogy itt van körünkben. És örülünk annak is, hogy a jövőben is majd önökkel tudunk együttműködni. Pozitívnak tartom azt, hogy az Európai Unió elefántcsontparttal együttműködik, és különböző eszközeink vannak erre a fajta együttműködésre. Beszéltünk a növekedésről. 2012 során növekedést láthattunk. Az a benyomásunk, hogy a növekedést azonban nem igazán érzékeli a lakosság. Úgy vélem, hogy négyből egy lakosa elefántcsontpartnak a szegénység küszöb alatt él. Szeretnék egy kicsit többet megtudni a politikájukról, amelyel megpróbálják leküzdeni a szegénységet. Ez az egyik fő cél, hogy le lehessen küzdeni a szegénységet elefántcsontparton. parton vannak számos más területek is, ahol együttműködünk, és ezeket intenzívebbá tudnám tenni, ezeket az együttműködéseket. Nagyon fontos a megbékélés, nagyon fontos leküzdeni a büntetlenséget. Az Amnesty International kimondta azt, hogy egyértelmű a kapcsolat az egyes pártok által elkövetett erőszak és a fegyverkereskedelem között. Mindenképpen tehát itt kapcsolat áll fenn, és ezzel ellen valamit tenni kell. Még egyszer köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt voltak, itt vannak körünkben, és mindenképpen szeretnénk ezeket a kapcsolatokat az Európai Parlament, illetve Elefántcsontpart között erősíteni. Megadom a szót, hogy válaszoljon az elnök úr a kérdésekre, aztán újabb kérdéseket hallgatunk majd meg. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kérdések hallatán büszke vagyok rá, hogy az európai parlamenti képviselők ennyire érdeklődnek országom iránt, és lenyűgöz az is, hogy mennyire jól ismerik és követik a belpolitikai fejleményeket nálunk. Egészen pontosan igyekszem válaszolni a feltett kérdésekre. Az Amnesty International jelentését többen említették, és abban szerepel több kisiklás is, illetve állítólag büntetlenség érvényesül elefántcsontparton. Tudni kell, hogy az Amnesty International eh, jelentéseire mindig nagyon odafigyelt a kormányunk, és én is, a Nemzetgyűlés elnöke. az Amnesty International egy évtizeddel ezelőtt engem politikai fogolynak nyilvánított, úgyhogy gondolhatják, hogy az elsők között figyeltem oda az Amnesty International jelentéseinek tartalmára, hiszen ők nyilvánítottak engem politikai fogolynak a probléma Elefántcsontparton nem azzal van, hogy a kormány nem akarná megoldani az Amnesty International által felvetett problémákat. Emlékeztetnék rá, hogy több mint három ezer ember halt meg a választások utáni válság során az ENSZ becslései szerint. Csak 2011-ben foglalhatta -e hivatalát az új köztársasági elnök 2011. június 1-én. Addig mi történt? Nos, a az történt, hogy nem volt igazságszolgáltatás, nem működtek a bíróságok, feltörték a hivatalokat, a bírák megfutamodtak, újra kellett építeni az egész államot, az államot, intézményeit, 2011. június 1-én gyakorlatilag nem léteztek intézmények, csak az elnök volt megválasztva. 2012. februárjában, áprilisában sikerült végleg rendet tenni. ezek a jelentések a kormány előtt vannak, és a kormány foglalkozik velük, igyekszik megtalálni a szükséges intézkedéseket. a büntetlenségnek véget kell vetni országunkban. A nemzetközi bíróságnak több pénze, több eszköze van, mint a elefántcsontpartnak. Még ennek ellenére a korábbi elnök ellen a vádemelés még mindig nem zárult le. Hát több prioritása is van az elefántcsontparti kormánynak természetesen az igazságszolgáltatásnak is talpra kell állnia, ugyanakkor a gazdaságnak is, az intézményeknek hatékonyan kell működniük annak érdekében, hogy normálisan működjön az állam, igenis foglalkozunk az Amnesty jelentéseivel más jelentésekkel is. A saját vizsgálóbizottságunk is felállt, ugye külső segítség nélkül, és ez is könyörtelenül beszámolt az emberi jogsértésekről. azt kell üdvözölni a jelenlegi kormányban és elnökben, hogy nem úgy működik, mint a korábbi kormány, nem tussoljuk el az ügyeket, a jelentéseket az interneten közé tettük, és szembe kell néznünk a saját magunk által elkövetett dolgokkal is jogállamot kívánunk építeni, demokráciát akarunk adni az országunknak, elkötelezettek vagyunk ez irányban. Mindaz, amit pellengérre állít a jelentés, elismerendő, és el is merjük, el is ismerjük. jogállamot, demokráciát építeni csak úgy lehet, hogyha valaki demokratikus választáson megméreti magát. A nemzetközi bíróságnak először állítólag szabadon kellene engednie az előző elnököt, de sem az elefántcsontparti parlament, sem az elefántcsontparti kormány nem kérheti az előző elnök átadását. Mi továbbra is párbeszédet kívánunk folytatni én miniszterelnök voltam, amikor az új köztársasági elnök 2011. júniusában felkért, hogy um, alakítsa kormányt, és folytassa a párbeszédet az FPI-vel is, amelynek vezetője Hágában van, és bűnöket követett el. Ők azonban elvetették a részvételt a kormányban az ENSZ hagyta jóvá a választási eredményeket a standard nemzetközi normák alapján mondta ki, hogy átlátható módon kerültek megrendezésre a parlamenti választások, amelyeknek alapján a jelenlegi parlament működik. Tehát Ban Ki-moon úr személyesen is elismerte, hogy a demokratikus átláthatóság minden elve érvényesült, és demokratikus választásokon eh, választották meg az elefántcsontpartiak a parlamentjüket. Úgy gondolom, hogy az európai intézményeknek eh, bátorítaniuk kell az elefántcsontparti eh, parlamentet, hogy folytassuk a demokratikus erőfeszítéseket az ellenzék pedig jobb lenne, hogyha vállalná a felelősségét, és részt venne az ország újjáépítésében. Az utolsó kérdés pedig arra vonatkozott, hogy mivel lehet a szegénységet felszámolni. Mint tudják, két évtizedig háborús helyzet volt az országban, ez azt jelentette, hogy 2009-ben az elefántcsont partiak 50%-a szegénységben élt. A választásokat követő eh, válság idején a kormány, illetve azt követően a kormány reformokat indított be, egy év eh, alatt sikerült ezt a növekedést elérni, de ez még nem elégséges ahhoz, hogy eh, az állampolgárok hétköznapjai is megváltozzanak. Több éven keresztül fenn kell maradnia a növekedésnek ekkor csökkenhet csak a szegénységi mutató. És ezért hangsúlyozom önök előtt, tisztelt képviselőasszonyok, képviselő urak, hogy elefántcsontpart kilábalt ugyan a válságból, de még törékeny helyzetben van, ezért szüksége van az Európai Unió szolidaritására, ahhoz, hogy a GDP növekedése olyan tartós mértékű legyen, hogy a javakat jelentős mértékben újra lehessen osztani. A nemzetgyűlés négy éves fejlesztési tervet fogadott el, 2016-ban zárul ez a négy éves terv. Két szektor élvez prioritást, az oktatás és az egészségügy. Hiszen tudjuk, hogy a fejletlen országokban, fejlődő országokban a kényes területekre kell több pénzt fordítani. És tudom, hogy azt tette lehetővé, hogy célzottan ingyenes gyógyító tevékenységet is végezzenek most már, hogy ilyen prioritást élvez az egészségügy. Például az állapotos nők ingyenes ellátásban részesülnek. Tehát igyekszünk a háború által elszegényített lakosságon segíteni, ez a kormány politikája, és ingyenessé tettük az iskolába járást is az általános iskola esetében. Ez azt jelenti, hogy a közpénzből fordítanak arra, hogy a gyerekek megkapják a teljes felszerelést. Azok a gyerekek megkapják, akik nem tudnak megvásárolni a könyveket, az iskolai felszerelést. Az állam megvásárolja a gyerekek számára, és így ingyenesé teszi az iskolát a hatodik osztályig. Nos, íme néhány példa. Gondolom az elnök asszony itt újból feltehet kérdéseket. Gőrenc úr kapott szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék kérdést feltenni az elnök úrnak. Köszönöm szépen az őszinteségét és nagyon érdekes szavait. Mm, így jobban meg lehet ítélni elefántcsontpart helyzetét Elefántcsontparton kívülről nem világosan látjuk a helyzetet, a múltat, de minden esetre a sikernek a záloga volt a gyarmatosítás utáni időszakban. Azt láttuk, hogy felfelé ível Elefántcsontpart, majd lefelé. Ezért aggódunk ez az ország nagyon gyorsan fejlődött, hogyan eh, zuhanhat ilyen mélyre, ilyen rövid idő alatt, mennyire tartós a eh, siker. Tényleges sikerekről van szó. És remélem, hogy azok a, az eredmények, amelyekről beszélt, tartósak lesznek. Remélem tévedek az értékelésben. Az emberi jogok területén jelentős előrelépés van, növekedés van, gazdasági növekedés olyan országban, ahol gyorsan növekszik a lakosság is a politikának sikerült valahogy stabilizálódni, ez fontos a növekedés szempontjából is. Kívülről nézve azon szem, azoknak a szemével nézve, akik kívülről nézik. Szeretném, hogyha meg erősíteni az információmat. Igaz, hogy az, európai, hogy az Afrikai Fejlesztési Bank, amely a válság előtt Abidjanban volt, elhagyta Abidjant és Tunisba ment. Igaz, -e, hogy kész visszatérni a Bidzsamba, hogyha ez így van, ez nagyon jót tenne országa jövőjének, mutatná a nemzetközi közösség bizalmát, és főleg az afrikaiak bizalmát. Ez az információ pontos. És mikor számítanak arra, hogy újból láthatják az afrikai központi bankot, ez nagyon fontos szerve az afrikai kontinensnek. Elnök, köszönöm szépen. Najszer úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök úr, úgy gondolom, hogy világos képet festett országa helyzetéről utalt rá, hogy országa jó úton jár. Örülünk neki. Az együttműködés az EU-val szintén hozzájárul ehhez. A megbékélés folyamatáról is beszélt. Ez a megbékélési folyamat mennyiben kap támogatást az Európai, az Afrikai Uniótól, mert úgy gondolom az Európai Uniónak külön szerepe van, fontos szerepe van ebben, de a CDU-nak is, és az Afrikai Uniónak is, tehát a Nyugat-Afrikai Uniónak is. Kétszáz millió euróról beszélünk itt a harmadik feldeben, kb. megkétszerződött a szám, 500 millió eurónál tartunk. Dokumentumaink szerint önök a mezőgazdaságot kívánják fejleszteni, valamint jobb energiállátást biztosítani új lehetőségek kiaknázásával milyen mértékben dolgoznak a kis mezőgazdas, mezőgazdász, kis mezőgazdasági egységek fejlesztése, milyen a nők helyzete ezekben. És amikor energiáról és energiához való hozzáférésről beszélünk, akkor fontos, hogy ne hanyagoljuk el azt a tényezőt, hogyha nincsen energia, akkor nagyon nehéz a fejlődés. Most következik a kérdésem, hogyan mifelé irányul az energetikai politikájuk, van a saját energiatervük, nemzeti szinten, vagy lokális, regionális szinten. mik a szándékaik? Elnök, köszönöm szépen. Most magamnak adnék szót, mielőtt újból az elnök úrnak adnám át. Mindannyian emlékszünk a provokualai drámára néhány éve a Trafigera vállalat hajója, amelyet Hollandiában jegyeztek be, ha jól emlékszem, illegálisan nagyon veszélyes, mérgező anyagokat rakott le önöknél. 20 ezer sérült volt, és néhány halott emlékszünk arra is, hogy a Trafiguerra eltitkolta a tranzakciót a nemzetközi közvélemény elől. Azt a kérdést szeretném feltenni, hogy ma a, ö, az áldozatok kaptak-e kártérítést a sérülésért, hogyan állnak a tranzakció összegének behajtásánál több 100 millió dollárról van szó, hogy hagyok az emlékeim. Megadom a szót, hogy minden kérdésre válaszoljon a képviselőknek. Köszönöm szépen, elnök asszony. válaszolnék először az első kérdésre. Az Afrikai Központi Bank visszamegy Abidjanba, igen, szeretném megerősíteni az Afrikai Fejlesztési Bank elvben ezt eldöntötte. Most az Afrikai Fejlesztési Bank vezetőivel tárgyalunk arról, hogy hogyan egy épületet bocsájtunk a rendelkezésükre, jól halad ez a folyamat. Ez megerősíti azt, amit mondtam, hogy a biztonság kérdés Elefántcsontparton köztudottan javult. Ezt nem a nemzetgyűlés és nem a kormány találta ki. Nézzék meg az ENSZ honlapját, és a négyes indexámról az egyesre kerültünk. Ez jól mutatja, hogy nemzetközi szervezetek eh, letelepedhetnek Elefántcsaton minden nagykövetség visszajött, amelyik volt az Elefántcsontparton, nemzetközi szervezetek visszajöttek, és türelmetlenül várjuk, hogy az Afrikai Fejlesztési Bank is visszatérjen országunkba. Természetesen sokáig a béke szigete volt Elefántcsontpart több probléma kombinálódása vezetett a válsághoz. Érthető, ugyanez minden országban, amikor van egy válság, amely sújtja az országot, akkor a külföldiek ellen irányul a közvélemény, mert hogy azt hiszik, a külföldiek veszik el a benszülöttek munkáját, és rivalitás, gyűlölet születik, és politikai válság lesz belőle, akkor, amikor az államot meggyengítette a nemzetközi gazdasági válság. Ezt érte át az elefántcsontpart, a nyersanyagok ára zuhant, és az infrastruktúra felborult egy politikai szikra kellett csak, hogy az egész ország lángra lobbanjon. Most építjük a demokráciát és a jogállamot. Csak a demokrácia véd meg a rossz érzések ellen, amelyek államunkat szétszúzták az Európai Uniót arra kérjük, hogy segítsen jó irányba a konszolidálás, a demokrácia, a jogállamiság felé elmozdulni, és az emberi jogok felé. Ami a megvékélés vetett illeti. Ezt a folyamatot dinamikusan kell látni, és nem statikusan. Mondtam, hogy egy dialógus, igazság, megbéskélés bizottságot állítottunk fel. Ez azt jelenti, hogy egyetértünk abban, hogy meg kell bocsájtani, de az igazságot ki kell deríteni az országunkban történt borzasztó büntényekről. Azok, akiknek megbánást kell tanúsítaniuk, tanúsítsák is. Az igazságszolgáltatás munkát el kell végezni, ez igaz volt. Dél-Afrikában igaz lesz elefántcsontparton. Ruandában egy milliós népírtás volt, ott is megvalósult. De hát ehhez egy varázspálca nem elégséges. Egyik napról a másikra nem lehet mindezt eltörölni. Ez továbbra is kihívás. Dolgozunk ezen, ki kell tartani, nehézségekkel találkozunk azúton. Ezért továbbra is remélem, hogy minden politikai szereplő a párt érdekek fölé emelkednek, és elefántcsont part érdekeit, a nemzet érdekeit tekintik. Nem egy vezetőre fognak koncentrálni, hanem az országra. Minden pártnak ezért felelőssége van ebben a folyamatban elnökasszony, nagyon örülnék, hogy Abidzsatban vendégül láthatnánk az Európai Unió képviselőit, eljönnének, beszélnének a kormányjal, de másokkal is. A kormánynak is természetesen nagy a felelőssége, hogy előre vigye a dolgokat, hogy a megbékélésnek dinamikát adjon. De az ellenzékkel is beszéljenek, és mondják el, hogy mi az ő felelősségük. Mert nagyon gyakran az emberek úgy gondolják, hogy ha ellenzékek vagyunk, akkor csak nálunk az igazság. Nos, nem Elképzelhető, hogy az ellenzék téved. De elképzelhető az is, hogy aki kormányon van, annak van igaza az erőinket tehát össze kell tennünk. Ami az Európai Unióval való együttműködést illeti. Bizonyos területeket említett. 1960 óta ö, független elefántcsontpark. Nagyon világos az orientációja. Az első köztársasági elnök a, ö, az ország fejlődését a mezőgazdaság fejlődésére alapította. Más országok <clears throat> más stratégiát választottak a fejlesztésre. Elefántcsontpart úgy döntött, hogy a mezőgazdaságból indul ki a mezőgazdaságon dolgoztunk, és mire voltam védelminiszter és miniszterelnök is foglalkoztam a foglalkoztatás kérdésével is, ami nem csak elefántsopáti kérdés, hanem egész afrikai kérdés. Több millió fiatal van, akinek nincsen munkája akár Libériában, akár Máliban, akár Elefántcsontparton. Azért fogtak fegyvert a fiatalok, nem azért, mert az szebb, mint egy munkaeszköz, hanem így tudtak túlélni. A fiatalok hagyták, hogy beszervezzék őket a fegyverforgatásba ezek a fiatalok tehát a fegyverforgatást tanulták meg, de alternatívát kell nekik felkínálni. A foglalkoztatást már pedig az ezekben az országokban, az alulfejlett országokban, fejletlen országban milyen munka lehetőség van? Szerintem a mezőgazdaság. Azért, mert a mezőgazdaságban nem kell diploma, nem kell PHD az analfabéta is, a diplomás is dolgozhat a mezőgazdaságban. Úgy gondoljuk, hogy a munkanélküliség visszaszorítására, mert 4 millió fiatal kopogtat a foglalkoztatás ajtaján. Őket kell felszívni, ezek a fiatalok csak táplálkozni akarnak, a családjukat akarják ellátni. Ezért munka kell. Egyetértek önnel, képviselő úr, valóban gondolni kell arra, hogy önellátó tegyük elefántcsontpartot az élelmiszer területén. Ami az energiát illeti, ez globális kérdés. Az országaink nem lesznek versenyképesek, hogyha nincsen tényleg energe, tényleges energetikai termelés. Burkina Faso-nak, Malinak szállítunk energiát, Gánának és elefántsant parton hogyha ön nagyobb lenne a termelés, akkor áramot adnak Libériának, Guineának, Sierra Leonnak. Nagyon fontos, lényegi kérdés. Nem lehet a kis államok szintjén megoldani. Niger urániumot termel, de amikor miniszterelnök voltam, akkor az USA-ban, Európában is tárgyaltam erről, továbbra is gondolkodni kell ezen. Nem szeretnék kifutni az időből, elnök asszony, tudom, hogy nál, önöknél ez szent, nálunk Afrikában ezt rugalmasabban látjuk, de szeretném betartani a az időkorlátod. Ezért csak annyit mondok, hogy az energiák kérdése továbbra is életfontosságú azért, hogy a fejlődő afrikai országok versenyképesek legyenek, és képesek legyenek szembeszállni az új évezred kihívásaival. Köszönöm szépen! Elnök, Nincs más, mint hogy köszönetet mondjak az Elefántson Parti nemzetgyűlés elnökének a látogatásáért, és hogy megosztotta velünk a jelenlegi helyzet elemzését Elefántson parton. c'est ça. Je vais continuer maintenant avec d'autres questions.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 Nous allons continuer. Euh. Folytatjuk a munkánkat. Következik euh, az az eszmecsere, aminek a témája az Európai Unió és Kiribati közötti euh, halászati megállapodás. Najzer úr a jelentéskészítőnk. A halászati szakbizottság az illetékes, nem adták meg a jóváhagyást ehhez a megállapodáshoz. Most Nagyzer úrnak át is adom a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony. Ahogy említette, a halászati szakbizottság a gazdája ennek az ügynek. Mi csak véleményt készítünk. Több megbeszélést is tartottunk már, és azt javaslom, hogy ne kössünk ilyen halászati megállapodást, alapvetően a következő oknál fogva a halászati megállapodás megtárgyalása során az Európai Unió nem vette figyelembe a csendes óceáni sajátosságokat. A Kiribatival kötendő megállapodás nem veszi figyelembe Naurui megállapodást. A Kiribati lakosok jogai sérülnek. Az AKC-ban erről mindig szó van. Mindig azt mondjuk, hogy a regionális együttműködést szeretnénk előmozdítani az AKC országok között. A halászatban a csendes óceáni térségben létezik együttműködés, regionális együttműködés. Hogyha csak Kiribatival kötünk megállapodást, akkor meggyengítjük a regionális együttműködést. Úgyhogy ebben a formájában szeretnénk elutasítani a megállapodást, olyan megállapodást kérünk, amely a Naurui regionális megállapodást figyelembe veszi. hogyha a Kiribatival kötendő megállapodás így megszületik, akkor ez egy negatív precedens lenne, és aláásná a többi országgal való kapcsolatokat. Hogyha az Európai Parlament elutasítja a megállapodást, attól még nem ér véget a világ pénzügyi szempontból Kiribati számára, a halászati megállapodás ugyanis a költségvetésüknek csak egy százalékát teszi ki. Kiribatinak és az Európai Bizottságnak némi időre szüksége lesz, hogy a Naurui regionális megállapodás alapján új megállapodást kössünk. Köszönöm szépen, elnök asszony és köszönet a véleménykészítőjének is, csak egyet tudok érteni azzal, amit Nazar úr mondott. A véleménytervezeten kívül, amit Nazar úr készített, a egy másik véleményt is kaptunk a Költségvetési Szakbizottságtól, amely azonban csak a pénzügyi vonatkozásokkal foglalkozik, és azt mondja, hogy az rendben van. De eh, Najzer úrral együtt értünk, eh, hogyha eh, a regionális együttműködést szeretnénk előmozdítani a fejlődő országok között, akkor ezt nem aknázhatjuk alá egy ilyen megállapodással. Ez konfliktusokhoz vezetne a régióban. a naurui megállapodásnak vannak kisebb aláíró államai is. Nagyon fontos, hogy egyértelműen leszögezzük, hogy a rendes, normális megközelítéshez ragaszkodunk, és a megállapodás hogy a Kiribati esetében a nemzeti költségvetés 1%-át teszi ki. Köszönöm szépen, Ponga úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Lehet, hogy én egy kicsit más hangon fogok nyilatkozni, köszönetet mondanék Neuser kollégának az elvégzett munkáért. Mint tudják, a csendes óceáni térség, most nem állítom, hogy jól ismerem ezt a térséget, de hát onnan jöttem, ez az én régióm, úgyhogy egy kicsit ismerem. Kiribati egyébként szomszédja Új-Kaledóniának. Néhány javaslattal éltem is Najzer úr irányában, Kiribati köztársasággal kötendő megállapodás vonatkozásában egyes, az Európai Uniónak a Naurui ö, szerződést természetesen figyelembe kell vennie, amikor Kiribatival megállapodik, én is ebből az elvből indulok ki. Az Európai Bizottsággal viszont több egyeztetést is folytattam. Sajnálom, hogy most ma nincsenek itt. Az Európai Unió semmiben nem akadályozná meg ezzel a megállapodással, hogy Kiribati betartsa a nemzetközi kötelezettségvállalásait. Igazából a jegyzőkönyv alkalmazásakor a VDS rendszert is alkalmazhatja majd a naurói megállapodás alapján. Az, hogy az Európai Unió nem szól a VDS rendszerről, ettől még ez megvalósulhat a regionális csendes óceáni térségben a VCBSC rendszer ellenére az Európai Unió a fenntartható halászattól tátlátható módon kívánja előmozdítani, és a nemzetközi jogot mindig tiszteletben tartja. Ráadásul az Európai Bizottság által végzett becslések a Nauru és Palaui megállapodásokban szereplő ajánlások szerint történtek. Egy felülvizsgálati záradék a jegyzőkönyvben szükség esetén lehetővé teszi az európai pénzügyi támogatás korrigálását is. Ez a jegyzőkönyv fontos leszögezni mindkét fél számára hasznos, pozitív, és arról sem feledkezhetünk meg, hogy Kiribatinak kevés a nyersanyaga, az erőforrása, és a jegyzőkönyv értelmében 1 millió 325 ezer eurós támogatást nyújtanánk Kiribatinak. négy egész 428 eh, millió euró eh, eh, eh, van szó. 23-30 százaléka ez a halászati bevétel a kiribati kormány teljes bevételének. Fontos, hogy az Európai Unió és a csendes óceáni térség országai között erősödjön az együttműködés a, hogyha nem kötjük meg ezt a megállapodást, az Európai Unió meggyengül a fenntartható halászati erőfeszítései terén. Az Egyesült Államok, Ausztrália és Új-Zéland nagyon is jelen vannak, és ők örülnek neki, hogyha az európai jelenlét marginalizálódik. Azt akarom ezzel mondani, hogy ha az Európai Unió kivonul a régióból, akkor mások lépnek a helyébe, és az európai értékek eh, helyébe gazdasági érdekek állnak hadd mondjam el, hogy a mikronéziai jegyzőkönyvet jóvá hagytuk már, eh, pedig a jegyzőkönyv, abban a jegyzőkönyvben sem volt utalás a VDS eh, rendszerre. Úgy gondolom, kedves barátaim, hogy következetesnek kell lennünk, ezért én olyan módosítót nyújtok be, mi szerint jóvá kell hagyni ezt a jegyzőkönyvet a nemzetközi jognak megfelelően, és számítok a támogatásukra. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Isabel Lövén, Tuvaj Hood. Köszönöm szépen szépen, elnök asszony, elnézést kérek, későn érkeztem, úgyhogy nem hallottam a véleménykészítőjének az ismertetőjét. Sajnos a bizottságnak a nyilatkozatait sem hallottam, de mindenek előtt szeretném elmondani, hogy a halászati bizottságban én vagyok az előadója a Kiribati a kötendő megállapodásnak, és teljesen egyetértek Nazer úrral, a fejlesztési, támogatási szempontból rendkívül fontos, hogy azokat a kérdéseket felvessük, amelyeket Najzer úr felvetett a véleményében. Szóval az Európai Unióról elég rossz kép alakult ki a régióban az elmúlt időszakban, pontosan azért, ahogyan az EU megtárgyalta ezeket a halászati megállapodásokat. Mikronéziáról, a Salamon-szigetekről van szó, velük kötöttünk megállapodás. Sajnos a mikronéziaival én még nem foglalkoztam a halászati szakbizottságban, ezek a tevékenységek ugye a bolygó túlsó felén zajlanak, és időnként nincs is vita róluk, nem is tudjuk, hogy mi történik. A mikronéziai parlament viszont elutasította az EU-val kötendő megállapodást azon az alapon, hogy az európaiak a VDS hajónap rendszert, illetve a PMA-t nem vették figyelembe. Ugyanez a helyzet a Salamon-szigeteki megállapodással, amit a Salamon-szigetek gyakorlatilag nem alkalmaz. Erről sokszor beszéltünk már a halászati szakbizottságban, de az a helyzet, eh, hogy van egy pár kis fejlődő szigetállam, amelyek eh, elég nagy utat tettek meg az együttműködésben, a fő természeti erőforrásuk kezelésében, és ez elég nagy ritkaságnak számít tudják ezek az országok, hogy gyakorlatilag csak a halállomány áll rendelkezésükre, és ez rendkívül nagy kincs ezért. Hosszú idő óta, meg, hosszú ideig megpróbálták maximálisan kiaknázni a halállományt. Tudni kell, hogy a halak ugye folyamatosan mozognak, tehát a hal állomány nem aknázható ki ugyanazon a helyen. Olyan rendszerre van szükség az együttműködésben, mi szerint az országok egymással a hajó napokat adhatják, vehetik, annak a függvényében, hogy hol lehet éppen halat fogni. Tehát nem az a cél, hogy az egyik ország a másik orra elől olcsón eladja a halat. Fontos tétek érvényesülnek a világnak ezen a részén a halászatban. Hogyha az egyik ország belemegy, hogy olcsóbban eladja a természeti kincseket, mint mások, akkor az problémás. Mikronézia tonnánként olyan áron értékesítették a halat az EU-nak, hogy a többi naurui partner ezt nem vette jó néven. két halászati együttműködési ülésen is részt vettem a régióban. Az Európai Unió jelentős szerepvállaló, hiszen mi vagyunk a legnagyobb segélyező. Nyilván a segélyek egy részét halászatra fordítják. Nem tudom, hogy az Európai Bizottság mit mond majd erről, de az Európai Uniónak az imidzse nagyon negatív ebben a régióban, hiszen azt látják az emberek, hogy a naurui megállapodás részes feleit az Európai Unió megpróbálja megosztani. Tehát nekik van egy rendszerük, amit kialakítottak, a Naurui egyezményben. Mi viszont egyszerűen fel akarjuk vásárolni a halat, és majd mi eldöntjük, hogy hogyan tesszük ezt. Ez elég komoly konfliktus forrás a csendes-óceáni szigetállamok között, és szerintem ez a probléma lényege. Tudom, hogy vannak tudományos problémák azzal, hogy a naprendszert, a Vessel Day Scheme-et pontosan mi alapján, hogyan működtessék. De Kiribati esetében a szakértői munkacsoport, amely a Naurui Egyezmény keretében működik, nem régiben összeült, és kiderült, hogy ha nem is tudom a pontos számokat, jelentősen 30-40 százalékkal túlhalázták a a kiribati halászok az állományt, tehát a hajónap rendszerhez képest sokkal többet haláztak. Úgy tűnik, hogy az Európai Uniós halászat nem kerül beszámításra ebbe a hajónap rendszerbe. De gyakorlatilag mi arra bízhatjuk a kiribatiakat, hogy halásszák túl az állományt. Nagyon fontos, hogy a fejlesztési szakbizottság továbbra is hangsúlyozza, hogy a regionális együttműködést kívánjuk előmozdítani a legkevésbé fejlett országok között. Ez nagyon fontos. Nem mondhatjuk azt nekik, hogy hát mi sajnáljuk, de nem tudjuk figyelembe venni a közöttetek kötött regionális megállapodást, mi máshogy gondolkodunk. Ez, ez problémás. Nagyon sajnálatos lenne, ezzel egyetértek, amit az Európai Bizottság mond, hogyha mi nem lennénk jelen a regionális halászati eszmecserében, de nem hiszem, hogy ez a helyzet állna elő, hiszen a világ tonhal termelésének 40%-át ez a régió adja, és az EU a legnagyobb felvevő piac. az Európai Unió, mint piac, ha részt vesz ebben a szervezetben, javíthatja a róla kialakult képet. Az Európai Bizottság pillanatnyilag négy hajó képviseletében vesz részt ott, mert elég kevés hajóról van egyébként itt szó. Egyébként nekem nincs ellenemre, hogy ezek a hajók ott dolgoznak, de úgy gondolom, hogy a megállapodást újra kellene tárgyalni, a fenntartható halászat keretein belül, úgy, hogy a Kiribati-nak jutó hajónapokat figyelembe vegyük, és úgy, hogy ugyanannyit fizetünk, mint amennyit a többi kis csendes óceáni sziget kap. Óriási aggályok vetődnek fel ez utóbbi kérdéssel kapcsolatban is, ugyanis a kis szigetek szeretnék a referencia árat emelni. Kiribati volt valamilyen oknál fogva az egyetlen ország, amely a 4500 dolláros napi árat nem akarja emelni hogyha összehasonlítjuk az EU megállapodás szerinti fogásokat ö, azzal, amit ott szoktak fizetni, kiderül, hogy az EU alul fizeti őket. But I know that, uh... Tudom, hogy említették az USA-t is, de ö, Japán és nem igazán vagyok biztos, hogy Japánban, de minden esetre az USA most már tárgyal egy új regionális szerződésről a VDS-en belül, tehát nem igazán ragaszkodnak valami máshoz. Itt vannak az adatok is, a kiribeti többlet 100% volt, tehát ez 30%-kal több, mint amit én említettem. Összességében, hogyha felosztanánk ezt az működést, akkor ez egy nagy gazdasági veszteséget okozna az országok számára, mert hogyha nem működünk így együtt, akkor nem tudnak rendelkezni a saját erőforrásaik felett, amely igazából súlyos következményekkel jár a régió számára, és ez nem felel meg az Európai Unió fejlesztése politikájának. Korea és Japán is alkalmazza a VDS rendszert, a megállapodásaiban, amit a régióval kötnek meg, akár csak Kína és Új-Zéland is. Tehát úgy tűnik, hogy az Európai Unió az egyetlen nagy szereplő, amely nem fogadja el ezt, és úgy gondolom, hogy itt lépni kell. Az Európai Bizottság részéről átláthatóságra van szükség, de ezek az állományok viszonylag még jó állapotban vannak, és mindenképpen segíteni kell a régió fejlődését. Merci, merci beaucoup. Köszönöm szépen mindenkinek. A bizottság nincsen képviselve halászat területén. Szeretném hozzátenni a véleményemet a többiekéhez. Teljesen ellene vagyok ennek a halászati megállapodásnak. Azt javaslom, hogy ellene szavazzunk június 30-án. Június 3-án? Nem, először is. Neisser úr kap szót, hogy lezárja a vitát. Elnök asszony, rövid tudok lenni, mert Lövin asszony már nagyon résztesen felvázolta a hallászati szabizottság részéről a problémát. Ezért nem szeretnék most erre kitérni, én csak a fejlesztés politikai aspektusokat szeretném kiemelni. Úgy vélem, hogy nem szabad olyan tárgyalópartnerként fellépnünk, amely azt kockáztatja, hogy megoszt egy közös megállapodást a régióban, hogyha egyes országokkal kötünk megállapodásokat, akkor regionális összefogást, együttműködést megszüntetjük, ezt nem szeretnénk, és ezért amellett kell kitartanunk, hogy nem szabad elszigetelt meglapodást létrehozni a csendes óceáni térség országaival, hanem ki kell tartani a neurói meglapodás mellett. Donc, euh, je vous rappelle que... Szeretnék emlékeztetni rám, hogy a módosított benyújtási határideje június 3-a dél szavazás június 24-én lesz. Most pedig áttérünk a 8-as pontra a napi rendem támogatás a kölcsönök ötvözés a 2014-2020-as uniós felészési politika finanszírozása érdekében. A az ötvözés vagy blending aktuális kérdés amikor innovatív eszközöket keresünk az Európai Unióban a fejlesztésre. Egyrészt az Európai Bizottság szeretné jelentősen növelni a modalitás eszközeit, másrészt a az Európai Bizottság, szakértői bizottság, amely 2012 végén állt föl, megpróbál levonni a megfelelő következtetéseket és befejezi munkáját. Tehát kulcsfontosságú pillanatban vagyunk, most kell a bizottságban erről beszélni. A támogatási költségvetés csökkenése miatt egyre inkább a magánszektorra kell támaszkodni, mint plusz bevételi lehetőségre. A blending, tehát az ötvözés azt jelenti, hogy az Európai Unió kombinálja a közpénzeket a pénzügyi intézmények és a magánszektor alapjaival. Kedves kollégák, először meghallgatjuk azon szakértőket, akik a DEVE bizottság által rendelt tanulmányt elvégezték, fognak az eszköz kockázatról is beszélni Bárztász úr, az állandó meg, meg véleményezőnk, ő is része volt a az EU munkacsoportnak megfigyelőként. Megadom a szót először Pedro Morazán úrnak, a tanulmány szerzőjének. 15 percre kap szót maximum. Muchas gracias. Köszönöm szépen. A kombinált finanszírozás a gyakorlatban pozitívnak bizonyulult, a tanulmányok is ezt mutatták. Szeretnék néhány pozitív hatást kiemelni. Hogyha ezt a kombinált finanszírozást alkalmazzuk állami és magán forrásból, akkor ezzel nagy projekteket lehet finanszírozni, amelyeket egyébként nem tudnának támogatni, és azt is, azt is megállapítottuk, hogy a tagállamok részéről plusz eszközöket lehet így mobilizálni, és a fejlődési, fejlesztési együttműködés láthatósága is sokkal jobb így az Európai Uniónak. A, az Európai Unió kombinált támogatásával foglalkozó fórum létrehozásával egy nagyon fontos lépést tettek annak érdekében, hogy konszolidálják a kombinált finanszírozást. Nagy lehetőséget nyit ez meg a különböző stratégiák irányába, a finanszírozás irányába. Itt nem csak minőségi, hanem mennyiségi szempontból is javult a finanszírozás. Véleményünk szerint minden irányítási struktúrát figyelembe kell vennünk, amelyet ez a fórum, ez a platform javasolt. Felmerül a kérdés, hogy legyen egy szerv, egy politikai csoport, vagy pedig legyen inkább egy végrehajtási intézmény, egy technikai csoport. Mivel ezt a platformot csak egyfajta fórumként tekintettük, és itt ennek a platformnak nem igazán volt kötelező érvényű eszköze, és emiatt mi úgy gondoljuk, hogy ezt a konszolidációs folyamat formájában kell ezzel foglalkoznunk. Nagyon fontos javítani az irányítási struktúrát a különböző regionális struktúrák esetében, amelyek már 2007 óta léteznek. Szeretnénk konzisztenciát kialakítani a különböző intézmények között, az Európai Unión belül, amelyek részt vesznek ebben a regionális mechanizmusban, illetve a tagállami pénzügyi mechanizmusok között. Mindemellett nagyon fontos azt is látnunk, hogy hogyan fejlődik, hogyan alakul a folyamat a technikai csoport munkája alapján. Szeretném a következő aspektusokat kiemelni, amelyeket már az általunk elkészített tanulmányban is kiemeltünk. Először is nagyon fontos különbözőségek vannak a különböző regionális mechanizmusok irányító struktúrái között, és ezek akkor láthatóak, amikor a kedvezményezettek bevonásáról van szó. Az Európai Bizottság jelenléte a mechanizmusokban pozitív hatással járt a struktúrákra, hiszen ezáltal lehetővé válik az, hogy azonosítani lehessen egy olyan fajta egységet, amely felel például a szegénység, megközl, szegénység leküzdésével kapcsolatos politikákért. Ugyanakkor vannak olyan aspektusok, amelyek érdekellentétekre utalnak, ezeket tisztázni kell, ez főként az afrikai ITF mechanizmusra vonatkozik. Sikerült azt is kimutatnunk, hogy a civil szervezetek eh, kapcsán már van egy olyan fajta eh, hozzáállás, hogy közösen eh, foglalkoznak projektekkel. Azt javasoljuk, hogy egyértelmű szabályokat hozzanak létre annak érdekében, hogy ex ante és ex post alapon is elvégeztő legyen a vizsgálat annak irányába, hogy ugyan finanszírozták a mechanizmusokat, volt -e megfelelő állami hozzá járulás, és ez megfelelte az Európai Unió fejlesztési céljainak. Ami ezen mechanizmusok irányítását illeti, ezeket az intézkedéseket végre kell hajtani, és ennek során figyelembe kell venni a szegénység leküzdésének céljait. Elemezni kell azt, hogy milyen mértékben lehet ezeket a mechanizmusokat hozzáigazdani a célcsoportok igényeihez. A regionális mechanizmusok nem igazán nyitottak utat a civil társadalmi részvétel felé. Nem igazán sikerült még eddig tisztázni azokat a kérdéseket, amiket az intézmények felvetettek. Úgy tűnik, hogy a mechanizmusok irányító struktúrája túlságosan technikai, és egyfajta felülről lefele megközelítést alkalmaz. Az Európai Parlament állandó részvételet javasol a fórumon belül, hogy fent lehessen tartani a monitorozás lehetőségét, és azt, hogy a jelenlegi összetétet meg lehessen változtatni. Ami a szegénység leküzdését illeti. Egy hatástanulmány, amit a jelenlegi regionális mechanizmusok esetében hoztak létre, vagy hoznának létre, ez számos kételt eloszlathatna. Egy ilyenfajta értékelésben nem csak a hozzájárulást kellene figyelembe venni az ötvözött finanszírozási eszközök részéről, illetve a különböző célok szempontjából, hanem bele kell foglalni azt az elemzést is, hogy mennyire releváns mindez a partnerország szempontjából. Ez magába foglalja azt is, hogy az elemzés alapján azok a prioritásoknak kell állniuk, amiket a statikai dokumentumokban, illetve a CSP-ben fogalmaztak meg az adott országok szempontjából mennyiségi, minőségi elemzésre van szükség, bele kell ebbe vonni a célcsoportokat is a legalacsonyabb szinten, illetve a civil szervezeti csoportokat is, sőt a magánszektort is. Ezt a, az eljárást úgy kell kiegyensúlyozni, hogy ne csak a mechanizmusok hatását vegyék figyelembe, hanem azt is, hogy ezeket hogyan értékelték a kedvezményezettek. A hatástanulmányt nem szabad csak arra korlátozni, hogy um, az ötvözött finanszírozási márosok um, hatását vizsgálják. Sokkal fontosabb az is, hogy értékeljük, hogy milyen fajta minősége és fenntartatósága volt azoknak a változásoknak, amelyek létrejöttek a kedvezményezettek számára. Az elemzésnek több dimenziós uh, definíciót kell megfogalmazni a szegénységgel kapcsolatban, direkt-indirekt elemzésre is szükség van, ami pedig a szerepfelelők szerepét illeti, ezek a mechanizmusok lehetőséget kínálnak arra, hogy koordináció jöjjön létre az európai külső együttműködése során. Ebben a tekintetben nagyon fontos az, hogy foglalkozzunk azokkal a koordinációs eszközökkel, amelyeket az OECD is ajánlott. Ami, ahogy a fórum is megfogalmazta ezt, itt nem csak egy intézményt kell bevonni, tehát nem, nem csak például a beruházási bankot, hogyha az a cél, hogy plusz eszközöket mobilizáljunk a tagállamok részéről, akkor a mechanizmusoknak megfelelőképpen rugalmasnak kell lenniük. Ami a megkülönböztetés kivezetését illeti, tehát a közepes, illetve kisebb bevételű asztalok esetében figyelme kell vennünk azt is, hogy milyen fajta kockázatai vannak a finanszírozásnak, mert valóban itt vannak kockázatok arra, hogy túlzott eladósodás jön létre. Ezt mutatták az adósság fenntarthatósági tanulmányok is. Figyelembe kell venni a belföldi finanszírozást, illetve azt, hogy milyen hatása van az inflációra. A közepes bevételi országok megkülönböztetett bánásmódját nem csak a GDP kötelék alapján kell létrehozni, hiszen a közepes bevételi országban is van olyan fajta szegénység, amely a fejlesztési működés kategóriájába esik. A másik nagyon fontos aspektus ez a feltételhez kötött segítségnyújtás. Ezen mechanizmusok struktúrája és a saját logikájuk kockázattal járhat. Ezeket az OECD alapján kell elemezni. A magánszektor szerepe nagyon fontos, de nem kell erre minden áron törekedni. Bizonyos civil szervezetek Számos kérdést vetettek fel, és ezeket is ugye minden értékelési folyamat során a tanulmányainkban kiemeltük azt, hogy úgy lehet ezen projektekre koncentrálni, illetve a szegénységre koncentrálni, hogy egy ex ante hatástanulmányt végzünk el, amely kifejezetten a szegénységgel foglalkozik, hogy ezt az OECD is javasolta. Ezek nagyon fontosak, főként akkor, amikor infrastruktúra befektetésről van szó, és ezeket magánszférán keresztül hajtják végre, és ezek, ahogy mi is tudjuk, nem mindig koncentrálnak az emberi jogok figyelemvételére, vagy nem mindig koncentrálnak a leginkább rászorulókra. Tehát mindenki éppen azonosítani kell a direkt-indirekt átutalási csatornákat, amelyekkel azonosítani lehet azt, hogy hogyan lehet a leggyorsabban elérni a rászorulókhoz. Az adósság fenntarthatóságot illeti. Az ide vonatkozó eszköz, ahogy tudjuk, a, az állami adósságokra koncentrál. Tudjuk azt is, hogy amikor a pénzügyi piacok sérülékeny helyzetben vannak, akkor az adósság fenntartatósági szint eh, nagymértékben változhat, és eh, ezt figyelembe kell vennünk ezen mechanizmusok elemzése során. Az ötvözött finanszírozási eszközök kapcsán átláthatóságra van szükség abban a tekintetben, hogy milyen indikátorokat alkalmaztak az adósság fenntartatósága szempontjából, és ezek az indikátorok hogyan kapcsolódnak az IMF, illetve a Világbank és saját fenntartatossági eljárásainkhoz. Végezetül pedig figyelembe véve a gazdasági nehézségeket a donorországok területén, fennáll a veszélye annak, hogy az ötvözött finanszírozási eszközök más nagyon fontos eszközöket helyettesítenek, amelyek a szegénységgel, a szegénység leküzdésével foglalkoznak, és amelyek kifejezetten a szegénység leküzdésére koncentrálnak. El kell fogadnunk azt, hogy a pénzügyi eszközök ötvözésének nagyobb pénzügyi hozama van, de ezeket esetlegesen más eszközök á, kárára veszik eh, figyelembe, és ezek így nem tudják csökkenteni a szegénységet más országban. Tehát mindenképpen figyelembe kell venni ezeket a veszélyeket, és így lehetne létrehozni egyfajta szabályrendszert, egyfajta korrektív mechanizmusra lehetne szükség, amelyet a platform keretén belül lehetne létrehozni az Európai Parlament részvételével. Ezen szabályok alapján meg tudnánk határozni azt, hogy egy projekt az leküzdi a szegénységet közvetlenül, vagy ezt pedig hosszú távon végzi el azt. Hogy meg lehetne azt határozni, hogy ez csökkenti-e a nemek közötti egyenlőtlenséget, vagy inkább a kulturális különbözőséget csökkenti, vagy inkább a környezetvédelemre koncentrál. Ez a platform lehetőséget tartogat regionális szinten ezen mechanizmus nyomon követésére. Köszönöm szépen, bár Stász kap szót. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen nem kell elmondanom azt, hogy az ötvözés honnan is származik. Számos szöveg van, amely már foglalkozott ezzel a mechanizmussal, bár el kell mondani azt, hogy a fejlesztési segítség nagyobb százalékát kell a támogatások és kölcsönök ötvözésével folyósítani. Az Európai Bizottságnak is volt egy közleménye a fejlesztés finanszírozásról, és van egy együttműködési megállapodás is a hatékonyabb fejlesztés fejlesztési segítségnyújtásért. Számos olyan szöveg van, amely ezzel foglalkozik. A parlament az elmúlt év októberében, talán a második októberi plenáris ülésen elfogadott egy állásfoglalást, amely értelmében ezt a fajta trendet, ezt a megközelítést Üdvözöltük ugyan, de egyfajta visszafogottsággal. Az Európai Parlament elmondta nyomatékosan a plenáris ülésen, hogy el kell azon gondolkodnunk, nem, nem, szab, nem szabad ö, vakon követnünk ezt, látnunk kell azt, hogy ennek milyen fajta hatása van, és az Európai Parlamentet is be kell ebbe vonni. Az Európai Parlament elmondta azt, hogy a célkötözések alapján a szegénység leküzdése mellett, illetve az egyenlőtlenség leküzdése lesz az, amely központi lesz, tehát a szegénység leküzdése és az, az egyenlős, egyenlőtlenség leküzdése lesz központi. Azok a pénzek, amiket a, az ötvözésre használnak, azok az Európai Unió célkütézéseit szolgálják, amelyeket leszögeztek, leszögeztek különböző szövegekben. Hangsúlyoztuk azt, hogy a parlament felügyeletét biztosítani kell. Morrison úr beszélt erről a platformról, és köszönöm szépen neki ezt a tanulmányt. Valóban érdemes ezt elolvasni, nem igazán hosszú ez, négy oldalon el lehet olvasni az egész problematikát, tehát eléggé kellemes ez. Tehát a parlament is részt a platform munkájában, volt egy politikai ülés, egy első ülés, és számos technikai ülés volt, ahol a parlament is képviseltette magát a szakbizottságunk titkársága által. A következő ülésre, júni, politika ülésre június 21-én kerül majd sor. Van egy-két aggodalmam ezzel kapcsolatban. Először is az, hogy eh, hat aggodalmam van, de az első az az, hogy milyen lesz eh, ennek a blending eh, mechanizmusnak, ennek az ötvözési mechanizmusnak az összetétele. Azt hallottuk, hogy az esetek 50%-ában azonosítják azt, hogy ez a projekt megfelele a blendingnek, és csak 50%-ban vonják be az európai delegációkat. Ez problematikus szerintem. Hogyha az EU delegációkat, amelyek ott vannak helyszínen, nem vonják bele a projektek azonosításába, akkor fennáll a veszély annak, hogy a szélesebb körű fejlesztési célkötőzések, amiket az Európai Unió szeretne elérni, azok nem is elérésre kerülnek. Az Európai Bizottsággal beszéltem erről, viszont azt mondták, hogy időközben javult a helyzet, értékeltük ezt az elmúlt években, de az Európai Bizottság bevallotta azt, hogy az EU delegációkat jobban be kellene vonni. Úgy gondolom, hogy az egyik ajánlásnak annak kellene lennie a parlament részéről, hogy kötelező módon kelljen bevonni az EU delegációkat, hiszen a projektek azonosítására ban, hogyha az a delegációt nem, fog, nem vonják be, akkor ez nem helyén való. Ez az egyik aggályom. A második gondom az a, az ott lévők, a helyszínen lévők bevonása, tehát a civil szervezetek bevonása például elengedhetetlen. Ez mindenképpen kiinduló pontunk a fejlesztés szempontjából a Lisszaboni szerződésben, más nemzetközi szövegben is rögzítve van. Azt láthatjuk, hogy a helyi szerepvállalók nem kerülnek bevonásra rendszerszerűen, akkor, amikor a projektek azonosításáról van szó, amelyeket a blending keretében lehetne alkalmazni. Ez egy probléma, illetve a harmadik probléma az az, hogy azt mondtuk, és igazából a tanulmányban is kifejtik ezt, a bevezetőjében elmondta az előttem szóló, hogy az ex-ante szegénység hatástanulmányok, és ezeket szer, rendszerszerűen kellene végrehez vinni. Jelenleg nem igazán nyilvánvaló az, hogy hatékony-e ez a megközelítés, és hogy figyelembe veszik ezt majd a blending platform ajánlásaiban negyedik gondom a gazdasági aspektus. Fennáll a veszély, hogy az Európai Bizottság és a pénzügyi intézmények, amelyek um, ezen kombináló eszközökkel foglalkoznak, ezek uh, veszik a piaci trendeket túlzott, és ez azt jelentheti, hogy a gazdasági növekedésre fognak fókuszálni, és arra, hogy túlságosan bíznak azokban az hatásokban, amelyek a magánszektor újrafelosztásából fakadnak, és én attól félek saját részemről, és ezt láttam a beszélgetése során és én attól félek, hogyha túlságosan követjük ezt a fajta logikát, akkor egy nem kiegyensúlyozott, nem e, igazán inkluzív növekedés jön létre, amely nem igazán fog kihatni a szegénység csökkentésére. Az, hogy a blending mechanizmusban kevéssé figyelnek a szociális szektorra, a KKV-kra, hogy túlságosan koncentrálnak, az Európai Beruházási Bank is elmondta ezt, túlságosan koncentrálnak az energiára, az infrastruktúrára, az, a közlekedésre. Ötödik aggodalmam, láthattuk azt, hogy a platform vitái során is kevéssé koncentráltak arra, hogy igazi a szegényeket támogató megközelítés jöjjön létre. Számos indikátorokat lehetne létrehozni, amelyek azt szolgálnák, hogy tényleg az értékelésben is megjelenjenek a szegénység leküzdésre vonatkozó indikátorok. Hatodik aggodalmam egyértelmű az, hogy nem igazán um, koherens mindig a politika. Nagyon sok politikai terület van, európai, világszintű, uh, világbank, IMF, Európai Unió, különböző megközelítések, víziók létre, léteznek, de az Európai Bizottság és a Beruházási Bank feladata az, hogy a koherencia jöjjön létre a blending területén. Úgy gondolom, hogy itt még egy-két dolog hiányzik. Összefoglalva, úgy vélem, hogy azok az aggodalmak, hogy itt még nem zárult le semmi. Tehát az, hogy a szegénység leküzdése, a földcélkötőzés, a blending kapcsán. Szerintem úgy gondolom, hogy nagyon fontos az átláthatóság, és szerintem egyfajta keretmunkára van szükség, amelynek során értékeljük, nyomon követjük azt, ami történik, és ez az egyik kritikám, hogy jobban be kell vonni a civil szervezeteket is, hiszen ők nem igazán elég láthatóak a platformon, és az egy hiányosság. A hely, teljes folyamat egy szakértői csoport részéről ö, történik, az Európai Parlament csak egy megfigyelő szerepet tölt be. Ez is problematikus, hiszen mi lehet egy szakértő csoportnak a következtetése? Mi, mi lesz az eredménye a szakértő csoport következtetésének? És az Európai Bizottság mit fog tenni a platform eh, következtetéseivel? Az Európai Parlamentnek kis ráhatása van, csak megfigyelők vagyunk ott, a tagállamok részt vehetnek benne, de azt hallom, hogy Belgiá, Belgiumon kívül a legtöbb ország eh, nem igazán vesz ebben részt, az Egyesült Királyság egy kicsit, de nem igazán vesznek ebben részt, a civil szervezetek sem vesznek ebben igazán részt. Pibax biztos a költségvetési szabadságban fogja bemutatni ezt a jelentést, de szerintem neki is fel kell tenni jó néhány kérdést. Lesz-e majd közlemény erről a témáról a bizottság részéről? mi történt az októberi állásfoglalásunkkal, ezt figyelembe vették -e. Szerintem Pibarks úrnak fel kell tenni ezeket a kérdéseket, és el kell mondanunk ezeket az aggodalmakat is, amelyeket én itt kifejtettem, és remélem, hogy a kollégáim támogatnak ennyiben hagyom most, tisztelt elnök asszony. Merci Köszönöm szépen. Kotesz Lászra úr önkért szót meg is kapja. Köszönöm szépen. A, ö, csak ö, röviden ö, Morrison úrnak ö, szeretnék ö, gratulálni, nagyon ö, teljes, átlátható volt a bemutatás. Az a benyomásunk egyeseknek, hogy szerencsénk is van, lehetőség van előttünk, de kockázatok is. A bekapcsolódtunk a fejlesztési politikába, ezt látjuk a kormány részéről is, tehát oda kell figyelni a magán beruházásokat pontosabban elemezni kell, mert ez egy nagyon érzékeny terület. A magatartási kódex legyen nagyon pontos, nem lehet csak a piac szintjén ezt szabályozni. Az együttműködés világában a magán szféra szerepéről is sok szó esik, meg kell erősíteni a világalapú megközelítést általában az együttműködés fogalma átalakul, ezért szeretném elismételni, amit már mondtam a szakbizottságban, oda kell erre nagyon figyelni azért, hogy mindig tudjuk, hogy mi zajlik. Elnök, nagyon röviden megadom a szót, mivel késünk az Európai Befektetési Banknak, Kárána úrnak két percre, és utána az Európai Bizottságnak José Bez úrnak további két perce, Karanó úr, ön kapott szót. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a tanulmány szerzőinek és Stász úrnak a megjegyzésekért. Aktívan részt veszünk a platformon, és a következtetések felé haladunk különösen bizonyos paraméterek megállapítása felé, amely az ex ante és ex post lehetővé teszi a projektek nyomon követését. Egy alcsoport jött létre a platformon ennek tanulmányozására. Együttműködünk más intézményekkel abban a munkában, amelyet a bizottság vezet, és célja az a blending lehetősége kiaknázása. Teljes mértékben támogatjuk a blending megközelítést az EU politikák szolgálatába állítását és az EU szabályok betartásával természetesen az EU e, átláthatóságot, az EU láthatóságát e, próbáljuk e, biztosítani. Ez is célja az EU-n kívüli beruházásoknak. Így a hatást pontosan kell, fel kell mérni, ezt akkor tudjuk megtenni, amikor több adatunk van erről a finanszírozott projektről. Végezetül úgy gondoljuk, hogy multiplikatív hatás is várható politikailag és gazdaságilag. Így több beruházást tudunk vonzani, nem csak más intézményektől, hanem a magánszektortól is. Így lehet nagyobb ösztönző erőt elérni ha partner kapcsolatban vagyunk más országokkal. Elnök, köszönöm szépen, most pedig a bizottság kapszó José Bégúr. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon gyorsan. Először is köszönöm szépen a szakbizottságnak, hogy meghívott bennünket, köszönöm Marazán úrnak a tanulmányt, amelynek nagyjával egyetértünk. Köszönöm Szász úrnak és Kortesz úrnak a megjegyzéseket egy hosszabb prezentációt készítettem, de megpróbálok a lényegre koncentrálni. Először is szeretném világosra tenni, hogy a regionális beruházási eszköz az EU politika céljait szolgálja. Ez teljesen természetes. Azon szektorok, energia, közlekedés, szociális szektorok, infrastruktúra, az azonosított támogatható szektorok. Ezek hozzájárulnak a szegénység csökkentését. Ahogy Alexander kollégám ezt már aláhúzta, komoly munka folyik a platformon. Megpróbáljuk kidolgozni eredményeket, mutatókat, amelyek alapján a blending mechanizmus hatásait tudjuk értékelni már eh, némi, eh, már bizonyos mértékben van megállapodás az intézmények eh, között, hogy milyen mutatókat használunk, és próbálunk tovább lépni. Nem könnyű ez a feladat. A mutatók használatáról már sok vita volt. Eddig nem sikerült végleges eredményt elérni, de hát ebbe az irányba tartunk. Szeretném aláhúzni, hogy a pénzügyi intézményeknek üzenjük, hogy velünk a legkezdetibb időszaktól folyamatos kapcsolatba kell legyenek. Be kell vonjanak a gyakorlatba. A blending mechanizmus lehetővé csodálatos lehetőséget biztosít, hogy koordináljuk a különböző szereplők tevékenységét, nem csak az ügynökségekét, hanem a donorokét is. A jövőben ezt ki kell használni. Végezetül, hogyha szabad, sajnos lejárt az idő, mondja az elnök, a blending mechanizmus lehetővé teszi, hogy az EU látható legyen a fejlesztési együttműködésben. Jobban, mint más mechanizmusban. Elnök, köszönöm. Nem marad más, mint hogy köszönetet mondjak Morazon úrnak, hogy eljött, és Bart Stásznak, hogy a Deve Szakbizottság érveit a platformon érvényesíti a bizottság figyelmébe ajánlanám, hogy jó lenne megfogalmazni a blendingről, megfogalmazni egy közleményt, hogy a parlament hivatalosan reagálhasson. Köszönöm szépen, most pedig rátérünk a struktúrált párbeszédre a bizottság 2014-es munkaprogramjáról. Ez nagyon fontos pont a renden hogy megismerjük a bizottság munkaprogramját 2011-re a humanitárius támogatás területén. Ezért nagyon örülök, hogy újból vendégül láthatjuk a szakbizottságban Kristalina Georgieva biztos asszony. Biztos emlékeznek, hogy a parlament és az Európai Bizottság által 2010. októberében aláírt keretszerződés lehetővé teszi, hogy a szakbizottságok véleményezzék a kezdeményezéseket e, idén e, meg fogjuk vitatni a bizottság 2014-es programját, munkatervét, valamint értékeljük a bizottság törvényhozási munkát, kötelezettségvállalat, és ellenőrizzük, hogy megfelelnek-e a szakbizottságunk prioritásainak, és hogy nem hiányzik fontos kezdeményezés. Azt is ö, meg kell jelölnünk, hogy melyik a törvényhozási kezdeményezés, amelyik a legfontosabb számunkra, ö, vagy a következő szakbizottság számára. Holnap struktúrált dialógus folytatunk fejlesztési biztossal, András Piebalkszal. Utána a két biztosan folytatott vita alapján a koordinátorunk döntenek, milyen ajánlást küldenek a szakbizottsági elnökök értekezletének a 2011-es munkaprogrammal kapcsolatban a biztos asszony először elmondja a 2011 munkaprogram fő gondolatait, utána kérdéseket lehet feltenni azzal kapcsolatban, hogy hogyan velósult meg az idei munkaprogram, e, valamint az előző éviek is javaslatokat is tehetnek a következő évi munkatervel kapcsolatban. Szeretnék emlékezetni rá, e, hogy a jelenlegi e, eszmecsere, nem a szokásos eszmecsere a humanitárius nyújtásról specifikus régiókban. Amire koncentrálnunk kell, az a bizottság munkaprogramja. Jörgelvi asszony, megadom önnek a szót. Merci, Madame le Président. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szokás szerint azzal a e, várakozással érkeztem az önök szakbizottságába, hogy e, e, jól ismerik a témát, és nagyon érdekes eszmecserét folytathatunk majd. Három észrevételem lenne előzetesen. Először is hogyan kezeljük a legsürgetőbb humanitárius szükségleteket. A szükséghelyzetben lévő emberek jelentik mindig a fő prioritásunkat. A második a jogalkotási program egy csomó mindent az idén el kell végeznünk azzal, hogy 2014-re meglegyen a gyümölcse a jogalkotásnak. Aztán, ami a szakpolitikai prioritásokat illeti, ez is 2014-be vezet, a harmadik pedig eh, gondoskodni kívánunk eh, róla, hogy eh, a nehéz időkben a tagállamok befizetései a lehető legjobban érvényesülnek. szeretnénk 2014-re konkrét eredményeket látni a különböző területeken. Nézzük a humanitárius prioritásokat. Idén, a jövő évben, illetve az elkövetkező évek során ez mindig első számú prioritás kell, hogy maradjon az én tárcámon belül vagyis az, hogy hogyan lehet a leghatékonyabban segíteni azokon az embereken, akik nehéz helyzetben vannak. a következő biztos, majd további hangsúlyt adhat annak a munkának, ami két területen megkezdődött. Az év elején egy projekciót készítünk, az ismert válság helyzetek alapján a pénzügyi szükségletekre és a parlament részvételért nagyon hálásak vagyunk ebben a munkában háromnegyedét, kétharmadát teszi ki ez az éves humanitárius költségvetésnek. Tehát már januárban meg kell határozni az ismert szükségletek alapján, prioritások alapján, hogy mire kívánunk pénzt költeni. Tavaly kezdődött ez a folyamat, az idén már érett szakaszba lépett. Jövő évben is ilyen előzetes döntés születik majd a kiszámítható, megjósolható szükségletek vonatkozásában. A humanitárius partnereknek is kiszámíthatóságra van szükségük, nem beszélve azokról az emberekről, akiknek a túlélése múlik ezen. Idén Szudán, Dél-Szudán, Szomália, Kongó, Afganisztán szerepeltek a válságterületek között sajnos jövőre is szerepelni fognak ugyanezek az országok, bár lenne más a prognózisunk. Sajnos ezek elhúzódó válságok, úgyhogy tudni lehet, hogy évről évre segítséget kell nyújtanunk ezeknek az országoknak az ECO nagyon sokat tesz, de a parlament is annak érdekében, hogy az elhúzódó, illetve lassan feledésbe merülő válságok esetében se lankadjon a segítségnyújtás. Gondoskodni kívánunk arról is, hogy ne csak a legdrámaibb válságokra figyeljünk oda. Ugye nagyon fontos a humanitárius civil munka, illetve fontos a jelzés működtetése, és a segítségnyújtás is. Szíria, Mali és Közép-Afrika olyan válságövezetek, amelyek előtérbe kerültek a közelmúltban. Az Európai Uniónak határozottan fel kell lépnie, és időben. Sajnos nem állíthatom, hogy eleget teszünk, mert Szíriában például a szükségletek sokkal gyorsabban növekednek, mint az, amit nyújtani tudunk. De mindenki Európához fordul. 865 millió eurót nyújtottunk már Libanonban, Jordániában használják fel ezt a pénzt, és ez nagyon aktív részvételt jelent a válság körülményei között. Ez egy olyan válság, ami nagyon sok fejtörést okoz nekem is személyesen, és biztos vagyok benne, hogy jövőre is ott leszünk még. 1,575 millió menekült ember menekült el Szíriából, és 5 millióan kellett, hogy lakóhelyüket elhagyják az országon belül. 700 ezer menekült érvényesült a volt jugoszláv válság esetében, két millió embernek kellett elhagyni az otthonát, tehát ebből látható, hogy Szíria sokkal drámaibb válságot jelent, mint a délszláv válság, és hogyha túlcsordul a konfliktus, a szomszédos országokra is kiterjed, akkor az elég rémisztő kilátásokat jelent. Mali esetében erőteljesen felléptünk, 227 127 millió euróval a legnagyobb donor vagyunk, továbbra is prioritást képez ez a régió, mert nagyon törékeny, és olyan figyelmeztetéseket is hallunk, hogy növekszik a gyermekek alultápláltsága, annak ellenére, hogy az idén jobb a termés, mint tavaly volt, nagyon meggyengültek ezek az országok. A második része a programunknak a jogalkotás, az a kezdeményezések tétele. Két jogszabályt kívánunk elfogadtatni 2013 végéig, ebben bízunk legalábbis, hogy 2014-től már alkalmazni lehessen őket. Az egyik a polgári védelmi szabályozás, ebben komoly előrelépés történt, és Szeretnék köszönetet mondani Strifler asszonynak, jelentős támogatást kaptunk önöktől, a Környezetvédelmi Szakbizottság az életékes, de önök is nagyon sokat tettek a gyors reagálású központok működésével láthatóvá válik, hogy a polgári védelem első számú prioritást jelent Európában, az Európai Unióban. A vész reagálási központot kérem Zsoli asszony jöjjenek el, látogassák meg, a koordináció révén otthon is hatékonyabbá válhat a fellépés. Az EU segítségnyújtó önkénteseinek a munkája egy fontos fejezet, még Stifler asszony itt is köszönetet mondani, mondanék. Nehéz helyzet állt elő itt is a költségvetési megszorítások miatt. Mindenképpen fenn akartuk tartani a működési költségvetésünket, a regionális keret az most kisebb lett, ugyanakkor bízunk benne, hogy jó szabályozás alakulhat ki, ami lehetővé teszi, hogy az emberek kifejezésre jutathassák szolidaritásukat, hogy ennek legyen platformja. kisé lassan haladunk előre, de bízom benne, hogy az év végéig sikerül elfogadtatni, és jövőre már végre is hajthatjuk, alkalmazhatjuk. 2014-ben folytatjuk a szakpolitikai kezdeményezéseink sorát. Először is elő akarjuk mozdítani azt a konzultációt, ami arról szól, hogy hogyan lehet a humanitárius segítségnyújtást modernizálni, hatékonyabbá tenni a 21. században. Tudjuk, hogy milyen törékeny területeken kell fellépnünk, és hogy kevesebb a pénz, ezért jó lenne, ha hatékonyabbá tudnánk válni. Egy nyitott jellegű érintetti konzultációt szervezünk a parlament bevonásával, egy konzultációs találkozó, és a 2015-ös humanitárius világcsúcs találkozó előkészületének is tekinthető. Ezt tudom, hogy önök is részt fognak ezen venni majd. Fontos még az a stratégia, ami a helyreállítással, hibatűréssel foglalkozik. Szeretnénk, hogyha a két komoly program esetében a Száhel régióban, illetve Afrika szarva esetében kézefogható eredmények születnének, illetve két nagyon sérülékeny ország esetében, amilyen Haiti vagy Jemen kulcsfontosságú akciótervek valósulnának meg. Természetesen a rehabilitáció és a fejlesztés is nagyon fontos, sokat tettünk ezzel kapcsolatosan. A fő eltérés, amit tapasztalnak, és 2014-ben ez teljesen ki fog bontakozni, a humanitárius segítségnyújtás és a fejlesztési támogatás kontinuumként való ö, tekintése, a természeti katasztrófák és konfliktusok ö, ö, után ö, helyreállítandó országokban. Nem csak én mondom, mindenki azt mondja, hogy ez az egyetlen helyes mód. Végül pedig a legveszélyeztetettebb csoportok esetében, a nők és a gyermekek esetében, illetve az alultáplált populációk esetében eh, tett kezdeményezések. Eh, p biztossal együtt eh, új szakpolitikákat alakítottunk ki, új kommunikációt, új közleményt adtunk ki, ahogy mi szoktuk mondani és most már nagyon gyakorlatias műveletek nyelvére fordítjuk le azt, hogy mi is a társadalmi nem mutató, illetve hogy az öt éven aluli gyerekek jelentik a fő célcsoportot a gyerekek között, illetve az alultápláltság esetében is specifikus operatív programok alakulnak ki az egyes országokban. a humanitárius támogatásra vonatkozó szabályozás gondolom, hogy nagyon érdekli önöket, és szívesen el is mondok mindent. Úgy gondoljuk, hogy szükség van a szabályozás felülvizsgálatára, eddig még nem uh, találtunk azonban átütő bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy tényleg érdemes az egész rendszert újraépíteni, hiszen a rendszer igazából működőképes, de nem mennék elébe a júniusi végkövetkeztetéseknek azt mindenképpen el kell, hogy mondjam, hogy a konzultációs folyamat során ez idáig nem találkoztunk hiteles bizonyítékkal, ami arra mutatott volna, hogy a humanitárius támogatás szabályozását mindenképpen át kell alakítani. De mondom, nem mennék elébe a június végén várható következtetéseknek. Végül arról beszélnék még, hogy nem csak a mások hatékonyságát követeljük, hanem mi is igyekszünk hatékonyabbá válni. Az ECO-nál egy folyamat felülvizsgálat zajlik, különböző lépések sorozatáról van szó, amit a főigazgatóság elvégez, és 15-20 százalékos hatékonyságjavítást kívánunk elérni 5 év alatt, vagyis jobban szeretnénk működni kevesebb pénzből. A folyamat felülvizsgálat megvalósítása megkezdődött, a sarkalatos év a jövő év lesz, a 2014-es, az Elkornál dolgozó sok kollega Eh, attól tart, hogy eh, ez a folyamat, eh, ellenőrzés mindennek a helyébe lép majd. De hát itt az a lényeg, hogy nekünk magunknak is hatékonyabbá kell válnunk a munkánkban. A keret megállapodásunkat is újra definiáljuk a partnerekkel, annak érdekében, hogy többet jobban nyújthassunk a szükségben lévőknek. És odafigyelünk arra is, hogy a folyamat bürokratikus terhei csökkenjenek. Hadd mondjam még el azt befejezésképpen, hogy az elmúlt évben sok intézményes változás következett be a külügyi szolgálat létrejöttével, illetve csökkent a pénzügyi keret. Úgy gondolom, hogy jó döntések születtek, és ezzel együtt komoly előrelépés történt. Egyértelműen jelentős az előrelépés, a fejlesztési területen dolgozó kollégákkal. Jövőre befejeződik lejár a mandátumom, úgyhogy nagyon fontos ez az utolsó év számomra. Olyan humanitárius és polgári védelmi rendszert akarunk az EU-ra hagyni, ami a jövőben is megállja majd a helyét Számú Kumár és mások az ECO-tól itt vannak a teremben. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Cortás Lastra úrnak. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök asszony, biztos asszony. Szeretnék eh, még egyszer köszönetet mondani a munkájáért, amit eh, a, a DEFCO-ban végeznek egyre kevesebb eszközzel, és ez bizonyára csodálatra méltó az, amit tesznek. Természetesen teljesen más ez a helyzet, ez a független segítség, amelyel szemben semmilyen fajta ellenszolgáltatást nem várunk. Az a benyomásom, hogy a humanitárius segítségnyújtás egy olyan téma, amelyről nem lehet tárgyalni. 02 kel teszi ez a, teszi ki ez a teljes költségvetésnek, erről nem szabad tárgyalni. Úgy gondolom, hogy a teljes költségvetést igazából át kéne húznunk, és ezeket kéne küldeni a feladónak. Szerintem nagyon szigorúnak kell lennünk. Ezen kívül az a helyzet, hogy a támogatásunknak el kell jutnia azokhoz, akiket támogatunk. 115 millió ember támogatunk évente, gyakran itt öt évnél kisebb gyerekekről van szó, olyan, olyan fiatalokról, akik munkát kapnak ezáltal, nőket segítünk, segítjük a társadalom leggyengébb csoportjait. Két feladatunk van. Először is van egy erkölcsi feladatunk, hogy továbbra is támogatást nyújtjunk humanitáris szempontból, Másrésztről viszont az a kötelezettségünk, hogy az európai civil szervezeteket is bevonjuk ebbe, és lelkesítsük őket. Hogyha ezt nem tesszük, akkor nemzetközi szempontból rosszul fognak ránk tekinteni. Vannak kihívások is véleményem szerint, ezek közül néhányat ki is emelt, például a szoktorált párbeszéd nagyon bonyolult, lehet, hogy ez a legnehezebb ö, téma, Reméljük, hogy nem jelentkeznek újabb problémák, azonban rugalmasnak kell lennünk akkor, hogyha esetlegesen újabb problémák jelennek meg. Mindenképpen meg kell felelnünk majd a legszörnyűbb helyzeteknek és amiket nem is tudunk még előrejelezni. Úgy gondolom, hogy ezt a vitát le kell folytatnunk, és a kollégáimra tekintek, akik egyetértenek velem, hiszen órákon át beszéltünk erről a témáról. Úgy gondolom, hogy a humanitárius segítségnyújtás az új pénzügyi perspektívában legalább ugyanannyit kell, hogy kapjon, vagy ha nem, még akár többet is úgy gondolom, hogy emellett ki kell tartanunk. Senki nem tudjuk, hogy mik lesznek a jövőben a számok, nem tudjuk, mi fog történni majd, nem tudjuk, mi lesz majd a választások után, és nem tudjuk, hogy hogyan lehetne mindezt beinteni, de az a helyzet, hogy egyfajta bázist kell találni, mert különben nem tudunk másképp együtt működni. Csak nevetségesé tesszük magunkat, azon kell lenni, hogy a bázist ki tudjuk alapítani mert különben nem tudjuk értékeinket átvinni a világ többi részére. Görenc úr kapszót. Köszönöm szépen. Mindig nehéz szót kapni Georgieva asszony után, mert olyan teljes magyarázatot ad, hogy csak parafrazálni tudom egyes nyilatkozatait. Plenárisan többen is megvétük az önálláspontját, amikor szólt a szíriai helyzetről, amely hihetetlen rossz helyzet. De hát önök mindent megtesznek, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel megfeleljenek a szükségleteknek. Három megjegyzés van először is. A kiegészítő jelleg az önök tevékenysége és a tagállamok tevékenysége között ön szerint nem jött el az idő, hogy értékeljük, hogy milyen kiegészítő jelleg szükséges az EU és a tagállamok tevékenységük között. A költségvetési szakbizottságban Lemeszer urat megkértem, hogy Rokkor és Zsoli asszony levelét írja alá arról, hogy a tagállamok milyen részvételt tudnának vállalni, miközben a bizottság alapjai apadnak ki. Ezem ez a minimum ami elvárható a 28-aktól, hogy blogban válaszoljunk a helyzetre. Második megjegyzés kapcsolódik az elsőhöz, a diplomáciai akció a többiekkel. Az arab államok mit tesznek? Tesztek valamit, de nem eleget, azt hiszem. Nemzetközi konferenciákon azt hiszem, ön, mint biztos elfogulatlan, ezért másokat is meg tud a tekintével győzni. A kollégái támogatják-e, és a külügyi szolgálat támogatja-e ebben az akcióban, vagy a többiek támogatása mennyiben hiányos, hiszen ön védi az elfogulatlanságot, illetve a mások támogatása mennyire lehet zavaró az ön számára, hogy helyesbítsek. Harmadsorban szeretném határozottan aláhúzni, hogy mindenképp ragaszkodni kell a pártatlanság elvéhez, különben semmihez sem foghatunk Szíriában nem is lehet ezt a helyzetet már szavakkal jellemezni. Nagyon odafigyelünk, és megpróbálunk különböző módszerekkel, eszközökkel hatni, hogy mindenki, aki ö, teheti, hozzájárjon az előfeszítéshez. Elnök, köszönöm szépen. Vásárul, öné a szó. Excuse me, I was just switching from... Elnézést kérek. Természetesen, ahogy Görrensz úr mondta, nehéz ön után beszélni, de nehéz ő utána is beszélni, mert a legtöbb témára kitért, amire én szerettem volna. Szeretném volna, szeretném Görönsz úr kérdését ki tágítani a szolidaritással és az együttműködéssel. Szeretném megkérdezni, hogy a válság globális voltának látán. A katasztrofák is egyre globálisabbak, és ez csak így lesz a jövőben is van-e globális szolidaritás, globális együttműködés. Most nem csak a, az öbölmenti országokról beszélek, a BRICS országokról, az USA-ról, amelyek együtt kell működjenek, és meg kell osszák a szolidaritás terhét. Természetesen büszkék vagyunk arra, hogy Európa továbbra is vezető szerepet tölt be a segítséggyújtásban. Ha hatékonyak vagyunk, az az ön, az ön hivatalának az érdeme is, és önné személyesen. És ezzel szeretnék gratulálni. De nyilvánvaló a szíriai probléma. Szíria nem természetes katasztrófa, hanem ember alkotta probléma, ember okozta probléma. Az európai külpolitika és Európa, mint politikai egység nem jól teljesített Szíria esetében. Egy nemzetközi konferencia felé tartunk, amely politikai megoldást próbál találni. De ez a politikai megoldás csak úgy lehet elérni, Ö, ö, hogy a jövőre vonatkozóak, de már két évvel ezelőtt lépni kellett volna, mert nyilvánvaló, hogy a válság mely irányba fejlődött. Nemrég itt járt ebben a házban vendégként a NATO főtitkára. Feltettem neki egy kérdést, amelyre nem válaszolt. Megpróbált meggyőzni bennünket arról, hogy az európai szolidaritást több kiadással kell kifejezni a fegyverkezésben, és ezen a téren a teher megosztással. És megkérdeztem, hogy mi a helyzet a ö, több szolidaritással nem több pénz, hanem nagyobb bölcsesség, több intelligencia területén, nagyobb előrelátó készséggel. Ő mondta ugyanis, hogy feladatunk készen állni váratlan válságok esetén, váratlan események esetén. És erre azt mondtam, hogy azért, hogy kevesebb legyen a váratlan esemény, előre kell gondolkozni, kell használjuk azt a képességünket, hogy anticipálunk, előre látjuk a válságokat és a problémákat. Nem próbálom kitalálni, hogy hol lesz a következő politikai válság, amely katonai és humanitárius válságba csapát a jövőben, de azért nagyjából tudjuk, hogy a válságok hol vannak, hol vannak a befagyasztott konfliktusok Európában, és keveset vagy semmit sem teszünk, ezeket a problémákat megoldjuk. Várunk arra, hogy a befejezett konfliktus újra élesedjék és háborúvá váljék. Szerintem ez nem megfelelő eljárás ezt nem önnel, a biztos asszonynal kell lefolytatni ezt a beszélgetést, ön a probléma végén jelenik meg. Mi mindannyian a végén jelenünk meg a problémának, és mi fizetjük a számlát azért, mert nem voltunk elég aktívak a konfliktusok megelőzésében. Nos, remélem, hogy értette gondolataim, úgy értette, hogy a gondolataim egy része kérdés önfelé. Elnök, köszönöm szépen. Grájsz asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést a késésért. Egy másik szakbizottságban jelentem meg korábban. A klíma, éghajlat menekültek kérdésére szeretnék rátérni visszatérni pontosabban az éghajlat változás miatti próbák egyre számosabbak. Emlékszem Georgieva asszony, hogy amikor a Világbanknál volt, azt mondta az egyik felszólalásában, hogy támogatja az erdőítás elleni harcot. Most ezzel kapcsolatban keresem meg biztosként, mit tudott tenni a klímaváltozással kapcsolatban mit tudott tenni, hogy kevesebb éghajlati menekült legyen. Végezetül nagyon szeretném megismerni az álláspontját és az Európai Unió válaszát eh, a klímamenekültekkel kapcsolatban. Köszönöm. Avant de, de donner la Mielőtt eh, Georgieva asszonynak megadnám a szót, eh, én is szeretnék kérdezni. Ami Szíriát illeti, tudjuk, hogy másfél millió ember menekült el. Tudjuk azt is, hogy az év végéig valószínűleg 3,5 millióra emelkedik a számuk. Ez ez leküzdhetetlen logisztikai problémákat vet fel ezeknek az embereknek, az élelemmel való ellátása, biztonságuk biztosítása, és nagyon nyugtalanító híreket kapunk a menekült táborokban érvényesülő erőszakról, nők ellenében, illetve más helyzetekben milyen intézkedéseket lehet tenni. 865 millió eurót szántak önök Szíriára, 1 millió menekült esetében. Hogyan fognak megküzdeni, hiszen mi vagyunk a legnagyobb befizető, egy olyan emelkedéssel, mi szerint 3,5 millióan lesznek, ráadásul Libanon destabilizálódik, nagyon is látható módon. Én nagyon csodálom a önök elkötelezettségét, igen, nehéz helyzetben nagyon komoly munkát végeztek, mégis csak egyetlen kérdést tehetek fel, hogyan reagál a mort Mental Assistance című filmre, halálos segítségnyújtás Haitin, mi szerint a helyi hatóságokat nem bonták be a támogatás oda, oda tehát utatásába, és ez a film bizony sokkolta a közvéleményt, tehát adnám a szót, hogy mindezekre a kérdésekre válaszoljon, tessék. Köszönöm minnyájuknak a kérdéseket és észrevételeket. Cortes Lastra úr szavaival kapcsolatban, mármint a humanitárius segítségnyújtáshoz nyújtott támogatással kapcsolatban. Van jó hír, a parlament támogatja, az állampolgárok támogatják ezt a segítségnyújtást, illetve a javaslat, amit most az asztalon van, némileg emeli a humanitárius segítségnyújtás összegét, nem csökkenti azt elegendő lesz ez a szükségletek fényében? a jövő meg fogja mutatni, valószínűleg nem, de legalább az előirányzatot sikerült szerény mértékben növelni a vész tartalék esetében. Különösen itt a sürgősségi vésztartalék esetében több növekményt szeretnék látni, talán a parlament tud ebben segíteni, de legalább minimálisan meg kell védenünk a rugalmasságot a tekintetben, hogy a külső fellépés eszközei között a pénzeket át lehessen csoportosítani. Mondanám, hadd mondjam el, hogy mennyire életbevágó ez. A tavalyi év nagyon rossz év volt, a Máli válság, a száheli válság, akkor következett be, amikor már a szíriai válság is tartott, és a világ egy csomó pontján volt probléma, konfliktus. Az önök segítségével, a parlament segítségével, illetve a költségvetési biztos segítségével sikerült több mint 200 millió euróval többet költeni, mint amit maximálisan lehetővé tett volna a vész tartalék, ami 1,1 milliárd euró. 1,3 milliárd eurót költöttünk el tavaly. Ez lehetővé tette a túlélést az emberek számára, és a Száhelben tényleg életveszélyes helyzetbe jutott több millió emberen sikerült így segíteni. Pedig ez a válság szinte nem is került az újságok címoldalára. erkölcsi kötelezettségem természetesen a bizottság részéről, hogy mindent megtegyek, és hát számítok az önök szakbizottságára is. Mindenképpen szeretnénk megvédeni ezt a szerény növekményt, és hogyha a vész segítségnyújtási tartalékot is emelni lehetne, az nagyon jó lenne ugye van egy csomó életmentő, prioritást képező akció, ezekre pénz kell. A rugalmasság pedig technikai szakkifejezés, szakzsargon, de egy gyerek számára, akinek az életéről van szó, sokkal többet jelent. És nem akarom túl dramatizálni a dolgokat, a valóság mondatja ezt velem kérem segítsenek tehát abban, hogy a rugalmasság megmaradjon, és hogyha egy kicsit lehet növelni, 250 milliót javasoltunk mi, 350-et javasoltunk, 280-at a tagállamok erre a szükségtartalékra, a rugalmasság mindenképpen életbevágó lesz abból a szempontból, hogy elvégezhessük a feladatunkat, ez morális kötelezettség, és ez a saját érdekünk is. Gondoljunk bele, hogy Mali hol tartana, hogyha nem léptünk volna felhatározottan, de hát a Száhel erre is vonatkozik ez, meg egy csomó más válságövezetre is. Görenc úr a komplementaritásra, a kiegészítő jellegre kérdezett a tagállamok és az EU között. Az elmúlt években sikerült némi előrelépésre jutni. a kulcsfontosságú válságokat együtt néztük át a tagállamokkal a kohafát is igénybe vettük, a humanitárius munkacsoportot, mindig összehívunk egy ülést, egy eszmecserét, amikor új válság alakul ki, és konszolidált fellépést pártolunk. Ami Szíriát illeti, abszolút prioritásról van szó, mert a szükségletek nem ismernek határokat, és a forrásaink korlátozottak mivel felismertük, hogy kollektíven többet tehetünk, ugye Kuwaitban is Európai Unióként léptünk fel, nem a bizottság és a tagállamok, 270 millió dollár, és az ígéretünket be is tartottuk, de kiegészítő jellegű a fellépés mindig, nem lehet szó arról, hogy az egyik területen sok támogatás, segélyezés érkezik, a másik területen meg szinte semmi. A tagállamok gyakran találkoznak velünk, a Sanderson, az ECO főigazgató is itt van. Ezek a az erőforrások mindenkinek az erőforrását jelentik a 440 ember, aki ezzel foglalkozik, konszolidáltabban, koordináltabban kell, hogy fellépjen Európában. Persze még nagyon sokat tehetünk ezen a területen, még nagyon sokat, de jobb a helyzet, mint korábban volt, és mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy tovább javítsuk. Ami a az EU politikai karjával való kiegészítő jelleget illeti. Az átfogó megközelítésben egy nagyon egyszerű álláspontot foglaltunk el. Bent vagyunk, de kint is. Ugye együtt ugyanazon a bolygón élünk, a politikai fellépés segíthet is, meg árthat is, Nyilván nagyon jó, hogyha van némi politikai betekintés, ezért az információt mindig megosztjuk minden válság esetében, de ugyanakkor kívül is akarunk maradni, a humanitárius fellépés mindig két ismérv alapján dől el, szükségletek és a szükséget szenvedő emberek hozzáférése. Tehát a politika nem szólhat bele, politikailag teljesen elfogulatlanul kell, hogy nyújtsuk a segítséget, ebben teljesen igaza van önnek. A konfliktusos területeken, veszélyes területeken, ha nem lennénk pártatlanok, elfogulatlanok, akkor semmit nem tudnánk elérni. Hát Szírián belül nagyon nehéz bármit elérni, de mondjuk nézzük Észak-Malit. Észak-Maliban mindig jelen voltunk, Pontosan azért, mert elfogulatlanok, pártatlanok, semlegesek vagyunk és voltunk. Most, hogy az éjszak kezd talpra állni, ott van az egész humanitárius közösség, 23 millió eurót juttatott p biztos a humanitárius szervezeteknek, hogy megkezdjék az alapszolgáltatások helyreállítását, oktatás, villamosáram, ivóvíz, mert ott voltunk, de hogyha politikailag elfogultnak tekintettek volna bennünket, akkor nem lehettünk volna ott. Úgyhogy a, a közös jó érdekében mindig megőrizzük a függetlenségünket, eléggé támogatnak-e bennünket, hogy is működik mindez. Hát őszintén szólva, Kicsit olyanok vagyunk, mint a farok, ami csóválja, vagy próbálja csóválni a kutyát. És ö, ö, fellépésért kiáltunk, időnként hallom, hogy a kutya farka már szeretné csinálni a dolgot, de a kutya még nem csinálja, mert viszonylag korlátozott a mi kapacitásunk. De mivel közel vagyunk ugye a problémagócokhoz, nézzük Szíriát, ott vagyunk Libanonban, ott vagyunk Jordániában, látjuk, hogy mennyire veszélyes Libanon és Jordánia stabilitása esetében az a menekült áradat, ami megindult látjuk, hogy az emberek, akik korábban szívesen befogadták őket, most már kezdenek a szíriaiak ellen fordulni, mert kevés a munkahely, kevés az infrastruktúra. Kötelességünk, hogy több fejlesztési pénzt vigyünk oda, és nagyobb politikai fellépést, hogy segítsünk stabilizálni Jordániát és Libanont. Ebben a szószólói munkában is élen kell járnunk kérem, hogy ne tekintsék ezt negatívumnak, de mi mindig ott vagyunk, mindenkinél korábban, Úgyhogy ez egyfajta szolgáltatás, amit nyújtunk a politikai karunknak, végtagunknak is. De hát persze, attól még, hogy van ló és van víz, attól még a ló nem mindig iszik a vízből, de hát ez már nem a mi felelősségünk, azt kell, hogy mondjam. Azt is szeretném azonban hangsúlyozni, hogy a válságövezetekben minél többet dolgozunk, annál jobban tudunk koordinálni. Máli kiváló pozitív példa, a kezdetektől ott voltunk, részt vettünk az EU képzési misszió kialakításában a Mali katonák részére, és így ők nem csak harcolnak, hanem védik is a polgári lakosságot. Ez az együtt végzett munka ad esélyt a sikerre, illetve a kiegészítő jellegre, a kapacitás építésre. Tehát az, hogy egyszerre vagyunk in, meg out. Ez el is vezet engem a szolidaritás és az együttműködés irányába. The world is no more. nem csak arról van szó, hogy mely országok sérülékenyek és melyeket kell megvédeni. Gondoljunk arra, hogy mi történt Oklahoma-ban a tornádó miatt, vagy New Yorkban a Sandy miatt, vagy gondoljunk csak a japán katasztrófára. Azt láthatjuk, hogy a klímaváltozás de azáltal is, hogy intenzívebbé válik minden a kockázatok növekednek. A mandátumunkat arra is felhasználjuk, hogy az megelőzést is elősegítsük máshol és otthon is, tehát szolidaritást tartsunk a határokon át nyúlóan. Lehet, hogy egyszer majd egy gazdag országnak is segítségre lesz szüksége, akár csak Manhattannek vagy Japánnak és segítségre volt szüksége. Tehát nem csak arról van szó a szorodás során, hogy de arról is szól a szolidaritás, hogy kollektívan gondolkodunk, és megpróbáljuk a szolidaritást alkalmazni az működés számára, és az nem egy egyszerű dolog. Hogyha én az önök arrólátását nézem, hát pontosan ezért jött létre az új központ. Ennek a célja az az, hogy meglegyen a megnövekedett kapacitás az előletekintés szempontjából mint ott mind a távoli, mint pedig az itthoni krízisek tekintetében. Azt válaszolnám önöknek, hogy továbbra is sürgessenek bennünket arra, hogy mutassuk azt meg, hogyan lehetnek képíteni új, jobbfajta előrejelzést, jobbfajta kapacitást az előrejelzésre, és hogyan lehetne mindezt közösen begyűjteni. Szeretnék új donorokat találni, az öbben országokban, Oroszországban, Kínában is jártam ezen témákat, illetőleg Brazíliában nem voltam még, de el fogok menni oda a mandátumom során. És amit láttam, ez nagyon nehéz, mert különböző perspektívák vannak, de nem lehetetlen a helyzet, mert egy terület van a veszélyre való felkészülés során, van egy olyan terület, ahol nincsen politika, mindannyian látjuk ezt a területet, és ezt kell kihasználni arra, hogy sokkal hatékonyabban tudjunk együttműködni. Azokat kell dicséretre letni, akik a jó dolgot dolgokat teszik. Kuwaitban volt egy Szíria konferencia, 300 millió dollárt ígértek, ezt meg is tették. Én mindig is példaként emlékeztem őket, mindenkit erre ösztönzek, hogy kövessék ezt a fajta utat. A klímamenekültek tekintetében van egy új politika, az alkalmazkodás szempontjából, már ez régóta esedékes volt, de ezt megtettük. Amit tettünk um, a saját területünkön, a humanitári segítségnyújtás kapcsán, az az volt, hogy ellenálló képességet építünk ki az ilyenfajta sokkok, a klímasokkokkal szemben, és ez prioritást élvez a fejlesztés és humanitárius segítségnyújtás során. Pibax biztos úr és jó magam, Pibax biztos itt a többségi tulajdonos, és mi vagyunk itt a kisebbségi tulajdonosok, de mi két nagy projektet támogattunk, az Azsilt, 1,2 millió euró, a Szaheli ellenállás képítése, illetve a Sert, Afrika szarvánál 280 millió az első két évben, és 1 milliárd a cél az elkövetkező 7 éves periódusban. Tehát a klíma változást és a klímával való szembenézést komolyan vesszük. A, a, a elüldözöttek száma is egyre magasabb, az ötlen kérdés az az, hogy tudunk-e segíteni a közösségeknek egyszerű intézkedésekkel, hogy a klíma kockázatokkal szembe tudjanak nézni. És őszintén szóval azt kell mondjam, hogy amikor ezt tesszük, akkor ez működik. A kérdés az az, hogy tudjuk-e ezt nagyobb mértékben is elvégezni, hiszen elég, elég széles körül a fenyegetettség. Madame Jolie kérdezett Szíriáról. Szörnyű. Főként a gyerekek, főként a kislányok számára, hogyha azt nézzük, hogy ki szenvedi ezt legjobban meg. 55%-a a menekülteknek 18 év alatti kiskorú nők a következő csoport, a gyerekeken belül pedig a kislányok vannak legrosszabb helyzetben, hiszen ők nem tudnak járni iskolába. Persze a kisfiúk sem tudnak járni iskolába, de az iskoláskorú népesség 20-30%-a jár csak iskolába. Ez korábban egy közepes bevételű ország volt, sokkal magasabb volt az iskolázottság szintje. A szíriai gyerekek eh, nagyon okosak, de nem tudnak járni iskolába, ez egy teljesen elveszett generáció lesz. Akárhányszor elmegyek oda, mindig látom ezeket az arcokat. Hadd mosszak meg önökkel egy történetet. A legutóbbi utam során volt egy 13 éves gyermek, az édesanyja fogyatékkal élő volt, egy táborban éltek, nem járt iskolába, mert csak ő tudott dolgozni. Kevesebb, mint két eurót keresett naponta a földeken dolgozott. Leültem vele az anyukájával is, és szerettem volna elmondani nekik, hogy remélem, hogy vissza tudsz majd menni az iskolába, pedig tudtam, hogy nem fog tudni visszamenni, de egyszerűen nem tudtam neki hazudni. Tudtam, hogy majd 14 évesen már férhez megy, és ennyi lesz az álmaiból. Az ilyenfajta lányokból több ezer van, nagyon korán férhez adják őket, mert ezáltal is bevételt jelentenek a kétségbeesett családjuknak kulturális szempontból ez jobban elfogadható számunkra, mint nekünk, de ez a valóság, ez a valóság ott. Tehát, amit tehetünk, és szeretnék visszatérni az egyszerű pontomhoz, Libanont és Jordániát kell erőtérbe helyezni a közösség erősítése szempontjából, hogy fel tudják venni a menekülteket, de támogatni kell az oktatást, a a kórházakat is. A három millió menekült megléte sem kétséges már. Hogyan tudunk ezzel szembenézni? Úgy, hogyha több támogatást kérünk, de nem csak a humanitáris költségvetésből, a fejlesztési költségvetésből, a nemzetközi szervezetektől. Libanonban az keserítette a leginkább, ha bár korábban én is nekik dolgoztam, de hol volt a világban? Libanonban egyértelműen fejlesztés és támogatás kell. Tehát azt mondanám mindannyiunknak, hogy ne csak Szíriára fókuszáljunk, illetve a szíriai politikai megoldásra, mert hogyha holnap elérjük ezt, akkor is már most ez is egy elhúzódó krízis, és ezért Libanont és Jordániát kell támogatnunk prioritásként. a Haiti-val kapcsolatos film, én nem láttam ezt őszintén szólva, ők lá- a kollégáim látták ezt. Én csak azt tudom mondani, hogy mit láttam Haitin három évvel ezelőtt, és nemrégében azt látom, hogy Szörnyű volt a földrengés, de nem az volt Haiti legnagyobb problémája, hanem az, hogy gyakorlatilag eh, nem volt irányítás egyáltalán. A haitiak nagyon ellenállóak, a közösségeknek megvan a kapacitásuk abban, hogy segítsék egymást, de a hatóságok nagyon gyengék, és nem igazán bíznak a kormányban, és életemben nem láttam még ekkora bizalmatlanságot a kormányjal szemben. Az emberek azt mondták három évvel ezelőtt, és most is azt mondták nekem, eh, Madame Jolie, hogy ne adjunk pénzt a kormánynak, ekkora a bizalmatlanság. Ez azt jelenti, hogy hosszú távú elkötelezettségre van szükség annak irányába, hogy, hogy irányítási kapacitást tudunk kiépíteni, és Donaldként a, eh, a hozzáállása nem volt helyes. Nem tudom, hogy a film mit mutat, de én azt láttam, hogy a földrengés után oda mentünk, és azt mondtuk, a nagy lelkűségünkből, és amiatt, hogy egyetérteztünk a haitiakkal, itt van 10 milliárd dollár. Három évvel később szeretnénk, hogyha ez az ország rendbe jönne, hiszen 10 milliárd eurót adtunk. Hogyan lehet felvenni 10 milliárd eurót egy olyan országban, amelyet teljes mértékben tönkretettek vezetői, tehát van, nem hiányzik a valóság, hiányzik a valóság ezetünk azzal kapcsolatban, hogy olyan közvetettük meg Haiti-t, és nem igazán volt meg az irányítási képesség sem Haiti-ban, ha meg volt a donorok jó akarata viszont ezáltal nem lehet átalakítani egy országot. 10-15 évre van ahhoz szükség, hogy ilyenfajta intézményeket képítsünk egy országban, ez nem történt még meg. Hogyha nem foglalkozunk Haitivel, akkor ez egy elfeledett krízisé fog válni. És ez nagy hiba lenne, ha ezt tennénk. Én nem láttam a, a, a film, de, de el, el fogom mondani, hogy mit, mit gondolok a filmről, ha megnéztem azt. Stifler. Stifler asszony ilyen szó. Nem, köszönöm, már meg is válaszolta a kérdésemet Györgyeva asszony. Rendben, akkor ezzel befejeződik az eszmecserénk a struktúrát párbeszéd keretében. Nem marad más hátra, mint hogy köszönetet mondja Georgieva asszonynak, hogy eljött, és hogy megosztotta velünk továbbra is bátor kötelezettségvállalását. Köszönöm. Később fog választ adni, igaz? De hát már meg is válaszolta igazából a, azzal, hogy